Okay, colleagues, we're... Rendben van, kedves kollégák, kicsit késünk, de nagyon fontos, komoly kérdéseket kell megvitatnunk. Nigériában, Szomáliában, Dél-Szudánban és Jemenben az éhínség, alultápláltság kérdése. Nyilvánvalóan, hogy szeretnénk megvitatni, hogy mi is a helyzet ebben a régióban, és érdekelne, hogy mit gondolnak arról, hogy Miért van az, hogy néhány ország úgy tűnik, hogy sikeresen leküzdi az éhínséget? Itt le kell vonni a tanulságokat, mert az emberek kérdezik, hogy hogy lehet ez, hogy a 21. században megint itt tartunk, amikor látjuk ezeket a képeket. Az, hogy vannak ilyen konfliktus által sújtott területek, az rendben van, de a klíma okok miatti éhénység az egy más kategória. Miről is szeretnénk beszélni? Mit kell tenni? Mik az azonlani szükségletek? Mi az, ami hiányzik? Mi siklott félre? Mit kellett volna megtennünk? Mit molasztottunk el? Vannak-e hosszú távú stratégiák? Ma délelőtt is hallottunk kérdéseket, és még lesz a penálison is vita, de most ezt a, ezeket a kérdéseket szeretnénk megvitatni. Vincent Hüben az egyik vendégelőadónk, aki az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatalát vezeti itt Brüsszelben a összekötőirodát Andrula Caminara, aki afrika Latin-Amerika, Karib csendes utáni térség igazgatója az Ecsonnál, és Leonard Minzi, aki vidékfejlesztés élelmiszerbiztonsági vezető a DEFCO-nál. Először Üben úr. Köszönöm szépen. Tisztelt szakbizottsági eh, tagok, röviden szeretnék tájékoztatást eh, arról, a dél eh, Szudánban, Szomáliában, Jemenben és Nigériában milyen súlyos helyzettel szembesülnek az emberek. Ez az egyik eh, legsúlyosabb eh, válság. Több mint 20 eh, millióan szenvednek ebben a négy országban az éhénységtől, köztük egy egy millió 400 ezer gyermek, alultápláltak, több mint két millió ember nem fér hozzá egészségügyi ellátáshoz, és a négy országból háromban kolera járvány is kitört. Több mint 20 millió embernek nincs ivóvíze, nincsenek megfelelő higiéniai körülmények. Az éhenség, éhínség, a vízhiány menekülésre készíteti az embereket, és akik az elmúlt években el kellett, hogy hagyják a konfliktusok miatt az otthonukat, őket különösen sújtja ez éhínség közösségek felbomlottak, családok felbomlottak, különösen a nők, gyermekek körében nagy a halálozás. Az éjség az sokkal több, mint az élelmiszer biztonság. Itt milliók, emberek milliói nem tudják megőrizni az emberi méltóságukat, és reménytelenül téznek a jövőre a gyermekek nem tudnak iskolába járni, ami a, ezen országok jövőjét fogja nagyon sújtani. A fejlesztési célok nem teljesülnek, az emberek eladják az otthonukat, a vagyonukat e, elvesztik, az egész régió instabilá vált. Dél-Szudán, Szomália, Jemen és Nigéria vannak kitéve a legnagyobb kockázatoknak. Ahogyan tudják, a, ebben a négy országban a válság elhúzódott, és még évekig érezzük majd a hatását. Mind a négy ország esetében elmondhatjuk, hogy a biztonság hiánya különösen súlyos helyzetet teremt, és sokszor a bürokratikus akadályok ellehetetlenítik az életmentő segély megérkezését, szétosztását. Szomáliában a segítségre szorulók mintegy egy harmada az Al-Shabaab által ellenőrzött területeken él, ahova nagyon nehéz eljutni. Dél-Szudán továbbra is a világon az egyik legveszélyesebb hely a segélyszervezetek munkatársai számára, csak idén 12-jüket gyilkolták meg. Észak-kelet Nigériában a Boko Haram továbbra is támadásokat intéz katonai és polgári célok ellen. A bestések szerint 700 ezer emberhez nem jut el a humanitárius segély, borzasztó körülményektől kell tartaniuk. Jemenben, ahol a biztonság hiánya és a gazdasági helyzet mélyítették el a válságot. A nem kormány által kontrollált kikötőkben nem érkeznek el a segélyszállítmányok. Kilenc héttel ezelőtt a főtitkár felhívta, felszólította a nemzetközi közönséget, hogy azonnal cselekedjen, és hosszú távú, jövőben is okokkal szemben is ellenállós segélyt szervezzenek meg. A humanitáris segélyben részvevők már korán reagáltak mind a négy országban, nagyon nagy élelmiszer szállítmányok indultak útnak, és nagy műveleteket terveztek mindegyik országban. De sajnos ezzel együtt az erőszak, a bizonytalanság továbbra is alássák ezeknek a válaszreakcióknak a hatékonyságát. Dél-Szudánban a becsléseink szerint mintegy 5 millió embernek lenne azonnal szüksége élelmiszerre. Közülük mintegy 100 ezeren két tartományban már effektíve éheznek minden második ember, és ezek közül a legtöbben a vidéki területen vannak kitéve veszélynek. Szomáliában mintegy 3 millió embernek nincs meg a mindennapi betevő élelmiszere, mintegy 1 millió gyermek lesz alultáplált idén. És emellett felépett a kolera és hasmenéses megbetegedések a vízfelm egy fertőzött víz miatt. Szomáliában mintegy 1 millió 800 ezer embert kapott segélyt, de mintegy 500 ezeren semmilyen támogatást nem kaptak. Jemenben már 17 millió ember számára bizonytalan az élelmiszerellátás, hely 7 millióan azonnali segítséget igényelnének, mint egy fél millió gyermek szenved akut alultápláltságtól. Tegnap az arab félszigettel kapcsolataért felelős delegáció találkozott a humanitárius koordinátorral, a jemeni Goldik úrral, aki részletesen leírta, hogy mi is a helyzet. Észak-kelet Nigériában 1,7 millió ember kényszerült elhagyni, az, elmenekülni az otthonából, és mintegy fél millió gyermek hereny alultápláltságtól szenved. A a donorok nagy vonalúan, nagy lelkűen a szükséges források mintegy 26 százalékát, azaz nagyjából egy negyedét bocsátották rendelkezésre, hogy elkerüljük azt, amit mi a katasztrófának hívnánk. Ma Genben a jemeni donor konferencián sikerült talán majd forrásokat gyűjteni, a Szomáliával a foglalkozó londoni konferencia talán további érdeklődést tud kelteni. Az Európai Unióban mi szintén gondolunk a további támogatásokra az ECO-s főigazgatóságnál és az ECO-nál dolgozó kollégánkkal együtt, tagállamokkal együttműködve próbálunk forrásokat gyűjteni, de emellett nagyon fontos az ellenpolgárok mobilizálása. Ausztria, Belgium, Németország, Olaszország, Svédország, az Egyesült Királyság sikeresen mobilizálták az állampolgáraikat. Január óta O'Brien úr, a katasztrófa koordinátor gyűjtött 118 milliót a központi katasztrófa elhárítási alapon keresztül, ez a legfontosabb forrás. Idén 5,6 milliárd dollárra lenne szükség ebben a négy országban a humanitárius műveletekhez. E, eddig 4,4 milliárdra azonnal szükség lenne az életek megmentéséhez. De ehhez négy dologra van szükség. Először is erősebb politikai akaratra, hogy befejeződjenek azok a konfliktusok, amelyek a válságokat okozzák, anélkül, hogy véget érjenek a konfliktusok, az erőszak, a nemzetközi humanitárius jog megsértése, tovább fog romlani a helyzet, és egyre több lesz az éhező és a szenvedő ember. Másodszorban a konfliktusban részvevő minden félnek tiszteletbe kell tartani a nemzetközi humanitárius jogot, és meg kell engedni, hogy a segélyszervezetek munkatársai a támogatásra szorulókhoz eljussanak. Nagyobb nyomást kell kifejteni, hogy a felek teljesítsék kötelezettségeiket. Harmadsorban még több forrásra van szükség, hogy egy valóban robosztus humanitárius választ tudjunk adni. A hagyományos és az új donorok, fejlesztési bankok, a magánszektor, mindenkinek a segítségére szükség van. Végül a humanitárius reagálás nem elég, hogy csökkentsük a segítség iránti szükségletet. Ez párhuzamosan egy hosszú távú átprogramozásra van szükség. Ehhez korán fej, fenntartható fejlesztési kötelezettségvállalásokra és rugalmas programozásra van szükség. Márciusban az eh, ISKUNDG eh, vezetősége járt a négy érintett országban, és eh, az, hogy az ECHOS és a DEFCO-tól dolgozó kollégáink itt vannak, az is az demonstrálja ezt a közös fellépést nincs választásunk, meg kell állítanunk, meg kell akadályoznunk az éhezést. Köszönöm a figyelmüket és a támogatást. Köszönöm szépen, és köszönöm az OCSA munkatársainak az eddig itt végzett munkát. Most pedig Kaminára asszonyé a szó. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány fontos üzenetet továbbítani önöknek, illetve az egyes esetekről is beszámolnék. Először is a vilá- az éhínség szó Dél-Szudán esetében például már az ország egy részében hivatalosan is bejelentésre került, illetve egyéb területeken az éhénységet megelőző figyelmeztetést kellett kiadni, de minden négy esetben az éhínség nagyon is fenyegető. 1945 óta ilyen válságot nem tapasztaltunk, sőt az elmúlt hat évben az éhínség szót nem kellett használnunk. A legutóbbi alkalom 2011-ben eh, volt. Most azonban ezt a szót, az éhínség szót újra használjuk, mégpedig négy különböző országban. A konferencián, amelyet nemrégiben tartottunk a Szíria, Szíriával kapcsolatban azt mondta, hogy tulajdonképpen négy párhuzamos négy párhuzamos katasztrófa helyzetet tapasztalunk meg, és meg kell próbálni a helyzetet megoldani ezekben a régiókban, ezekben az országokban. 2016-ban mintegy 345 millió eurót allokáltunk. Nem fogok túl sok számadatot említeni, illetve pénzt, ugyanis eh, Lorenzo és, eh, illetve Leonard is fog erről még beszélni. Ami pedig az általánosabb szempontokat illeti, néhány dolgot szeretnék kiemelni, bár elhangzott, az, hogy többet kell tennünk, több pénzre van szükség mindenek előtt. A következő, hogy a érintett lakossághoz jobb hozzáférést kell biztosítani, ugyanis egyes esetekben nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területekről beszélünk, például a Boko Haram által kontrollált területekről, ahol a nemzetközi humanitárius törvényeket nem tartják tiszteletben, pedig óriási szükség lenne arra, hogy sikerüljön ezt a válságot megoldani. A következő pedig, hogy minden helyzetben, minden egy helyzetben tulajdonképpen emberi okról van szó. Nem kizárólag, de nagyon határozott, nagyon egyértelmű emberi eredetű okról beszélünk, ami más okokkal kombinálva okozza ezt a helyzetet. Azon kívül pedig, ami már a korábbiakban elhangzott, még szeretném hangsúlyozni, hogy nem csupán egyetlen tényezőről van szó ezekben a helyzetekben, nem egyetlen tényező okozza a jelenlegi éhénységet inkább több rétű problémáról, az egyik a másikra épül és tovább súlyosbítja a helyzetet. Végezetül, ami nagyon fontos, hogy regionális kihatásokról beszélünk minden így helyzetben, nem csupán Szomáliáról van szó, vagy Dél-Szudánról van szó, hanem ami ott történik, az gyakorlatilag az egész környezetet is érint, és nagyon fontos, hogy így módon vizsgáljuk meg, hogyha ezeket a problémákat kezelni akarjuk. Most pedig akkor néhány szót szólnék az egyes országokról, Nigériával kapcsolatban. Elmondanám, hogy az e, Európai Bizottság már nagyon szorosan figyelemmel kísérte a helyzetet 2015 óta, és támogatást nyújtott, nagyon komolyan erősítettük a támogatást, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy tavaly nyáron, még mindig tavaly nyáról beszélünk, a nigériai hatóságok nem voltak hajlandóak tudomásul venni a humanitárius válság mértékét. Ebben nagy változás állt be, szerencsére nagyon pozitív változás. A nigériai kormány volt az osztói konferencia egyik eh, társ házigazdája, és tulajdonképpen a teljes ígért összegnek az egynegyede az Európai Bizottságtól érkezett. De az egyik következő elem, amit el akartam mondani, hogy észak-kelet Nigéria esetében, illetve a Csád tó térségében a legfontosabb eh, probléma nem Kelet-Nigériát érinti, Eredetileg tavaly szeptemberben, októberben talán, amikor a vészharangot legelőször megkondították, akkor még nagyon kevés végrehajtó partner volt ott a régióban, most pedig már van lehetőség arra, hogy fokozzuk a támogatást. Nagyon sok nemzetközi NGO, illetve ENSZ ügynökségek erőforrásaikat átcsoportosították annak érdekében, hogy ott a helyszínen legyenek az emberek. A hozzáférés mindig problémát jelent, ahol úgynevezett újonnan felszabadított területekről van szó, az a helyzet, hogy semmi nem maradt ott, nincsen iskola, nincsenek házak, nincsen termény, nincs mit learatni. Úgyhogy gyakorlatilag felégetett területekről beszélünk. Tehát a helyzet nagyon sürgető, ugyanis mondjuk az előrejelzések miatt jelentősen romolni fog a helyzet az elkövetkezendő hónapokban. Augusztus például észak-kelet Nigériában különösen súlyos lesz. Ahogyan említettem, több problémáról beszélünk, például a csád a Csátó régiójában olyan területek ezek, amelyek nagyon alulfejlettek, egyszerűen nincs meg a megfelelő infrastruktúrájuk, és ilyen válság esetén sokkal sebezhetőbbek, mint más térségek. Két másik szempont, még észak-kelet Nigériáról szólva, ez olyan terület, ahol folyamatosan katonai műveletek zajlanak. Néhány hónappal ezelőtt például az egyik menekült tábort véletlenül lebombázta a nigériai hadsereg. Tehát igen összetett probléma koktélről beszélhetünk. Az embereknek nagyon gyakran nem csak a Boko Haram miatt kell elhagyni a lakóhelyüket, hanem mert katonai műveletek zajlanak. És különösen Nigéria, illetve a Csátó térségére vonatkozóan körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt Tig ez volt a legnagyobb gazdaság Afrikában, tehát ez nem olyan ország, mint amelyekről még szólni fogok, ahol nagyon alulfejlett országokról beszélhetünk, és a szegénység szintje nagyon magas volt, hanem ezt a térséget olyan mm, export probléma érintette, illetve csökkenő olajárak, Azonban Természetesen a nigériai kormánynak is felelőssége az, hogy mit lehet tenni az ország ezen részéért, mivel az ország kormánya és a térség is rendelkezik saját forrásokkal. Szeretném ezt kihangsúlyozni, de most pedig szeretnék átérni a többi országra, Dél-Szudán pedig teljesen eltérő helyzet, Tulajdonképpen egy ember okozta katasztrófáról beszélhetünk, mindig nagyon szegény ország volt, még mielőtt ezek a problémák felbukkantak, de a folyamatos konfliktus következtében a helyzet romlott. Vélhetően két millió délszudáni menekült lesz még az év végéig, a szomszédos országokban, Ugandában például, amely körülbelül egy évvel ezelőttig sem volt még annyira befogadó ország, és nem, nincs hozzászokva ehhez. Most már Uganda Afrikában a legtöbb menekültet befogadó ország, tehát a regionális implikációk és óriásiak. Dél-Szudán esetében az, hogy hogyan tudjuk megtalálni a megoldást a két harcoló fél között. Ugyanis gyakorlatilag nincsen semmilyen ösztönző arra, hogy leállítsák a harcokat. Olyan helyzet alakult ki, ahol azt mondhatjuk, hogy az az érdekük, hogy folytassák. A politikai nyomás tehát jelen pillanatban e háborús felekre e ezt a nyomást növelni kell. Az Európai Bizottság Dzsubában például a delegáció vezető, illetve misszióvezető és az Európai Unió külügyi képviselője, és nagyon aktívan próbálta továbbítani ezt az üzenetet a háborús feleknek. Sokkal határozottabban képviselni ezt, és megpróbálni meggyőzni őket arról, hogy akadályozzák meg a katasztrófát. Egy koordinációs ülés is eh, zajlott a donorok között, illetve zajlik majd májusban, május 10-én, de hogyha megnézzük ennek a problémának a nagyságát, a mértékét, kiemelten fontos, hogy mindenki együttműködjön, ne legyenek átfedések, és biztosítsuk, hogy nincsen hiányosság abban, hogy a rendelkezésre álló segélyeket a lehető legjobban felhasználjuk. Nézzük akkor ma Szomáliát megint csak különböző problémák halmozódásáról beszélhetünk. A legutóbbi alkalom, eh, amikor éhínség sújtotta az országot, 2011-ben volt, ugyanis volt egy eh, nem eredményes esős évszak, és itt több ezer ember veszítette életét. Most azonban konfliktus is alakult ki az új eh, kormány, az Ásaba plusz az asszály, ez mind sújtja ezt az országot. Az előrejelzések szerint van egy rossz és egy még rosszabb forgatókönyv. A rossz az, hogy az eső, amelyet várnak, átlagos lesz, vagy egy picit jobb az átlagosnál. Ebben az esetben eh, meg kell növelni jelentősen a finanszírozási alapokat. A még rosszabb az az, hogy egyáltalán nem esik eső, vagy pedig nagyon kevés eső esik. Ez a szomáliai helyzet. Azt kérdezték önök, hogy mit lehet tenni, és mi romlott el. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elnyóval, és hogy eh, Etiópia és Kenya mit tett ezzel kapcsolatban. Például nagyon jelentősen mozgósították a saját finanszírozási forrásaikat. Kenya például nagyon-nagyon komoly összegeket fordít arra a saját költségvetéséből, hogy kezelje a helyzetet. A legutóbbi eset óta azt tudtuk megoldani, hogy korai figyelmeztető rendszereket vezessünk be, tehát hogy még az, hogy az éhínséget előre tudjuk jelezni. Most tudjuk, hogy ez egyre közeledik, és igyekszünk koordinálni a reakcióinkat, de kiemelten fontos az is, hogy a kormányok hogyan reagálnak az emberek eh, rezilienciáját kell növelni, hogy ne legyenek ennyire sebezhetőek ilyen helyzetekben. Csak egy jelzés azzal kapcsolatban, hogy a humanitárius segélyeket, humanitárius tevékenységet hogyan lehet megvalósítani Szomáliában. Van egy Bajdoa nevű város, ahol mintegy 30 eh, ezer eh, belső menekült él, Azért mennek oda az emberek, mert tudják, hogy arra a területre tudunk segélyeket nyújtani, amikor Mogadisúból megérkeznek a kamionok, és mintegy 40 eh, checkpoint van, ellenőrző pont van a városig elérve, ahol mindenhol, mind a, minden egyes eh, ellenőrző ponton úgynevezett adót szednek be, lehet, hogy akár egy hétbe is beletelik, mire az élelmiszert el lehet juttatni. Tehát ez a helyszíni valóság. Végül, de nem most olyan sorsorban, és először is Jemenről szeretnék beszélni. Nagyon fontos esemény lesz azon túl, ami ma Genfben kerül megrendezésre. A donorok konferenciája zajlik most jelenben, Stylianidis biztos ott van, és nagyon komoly bejelentést fog tenni az Európai Bizottság részéről további pénzalapokat szabadít fel az ország részére. Nem fogom most konkrétan a számokat végigmondani, de körülbelül fél millió gyermeket érint a rendkívül akut alultápláltság. Nigériához hasonló számadatok jellemzőek itt. Jemen esetében a regionális eh, kihatások kevésbé érintik a környezetet úgy, mint a többi országnál, de az nemzetközi humanitárius jog figyelembevétele nagyon hiányos, az infrastruktúra hiányzik, és természetesen a hozzáférés óriási problémát jelent ott is. Úgyhogy gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani azt, hogy négy éhínséggel érintett helyzetet figyelhetünk meg jelen pillanatban, és ezt kell most valahogyan kezelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most végül, de nem utolsó sorban, Leonard Mici kapszolt a DEFCO főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Van egy rövid prezentációm, amit megpróbálok majd arra használni, hogy a két kolléga szavait kiegészítsem. Ami világosan fe- látható ebből a vitából, az az, hogy új paradigmára van szükség, a különböző szintek új kombinálására. A kollégákkal a különböző főigazgatóság részéről, a FAO és a VFO és más nemzetközi partnerek segítségével próbáltuk ezt elérni. Egy technikai folyamatot indítottunk be, ami globális jelentés megszületését eredményezte március 21-én. Oda tudom adni a linket, illetve példányokat is tudunk önök rendelkezésére bocsájtani. Ugyanakkor ezt politikai folyamat kell, hogy kielégít, kiegészítse. Politikai párbeszédre van tehát szükség, hogy az információ egymás közötti megosztását és egy pontosabb megközelítést tudjunk alkalmazni. A technikai folyamat elemzése. Minden ország esetében elemeztük azt, hogy mi hat a válságra. Például a klímaváltozás 2016-ban az elnényó hatása volt, nagyon látható, vagy politikai nyugtalanság és fegyveres konfliktusok, avagy például az ebola vírus vagy más járványok okozzák a problémát. Megnézzük tehát, hogy mik a probléma gyökere, és hogyan lehet erre reagálni, hogyan lehet a rezilienciát megerősíteni, az ellenálló képességet. Erről szólt tehát a globális jelentésünk, a négy ország helyzetét fejtjük ki, utána a mögöttes okokat, amiről már sokat szóltak az előttem előadók is, ami azonban az újdonság az én előadásomban ehhez képest a legmagasabb szín, politikai szinten világosan megfogalmazódott, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni, és hogyan kell reagálnunk. Stratégiai jelentőségű megközelítésre van szükség, globális lefedettségre, és a humanitárius fejlődést a politikához szorosabban hozzá kell kapcsolni. Megfelelő pénzügyi alapokra van szükség, függetlenül attól, hogy ezt honnan szerezzük be, humanitárius alapokból, el nem költött alapokból tavaly kb. 450 milliót költöttünk az El Niñóra való reagálásra. A politikai folyamat hogyan működik? Mit próbálunk tenni? Összehozzuk a politikai vezetőket, hogy párbeszédet folytassanak egymással, megpróbáljuk az élelmiszerválságok következményeit megelőzni, az államokat megerősíteni, azt, hogy a konfliktusok tovább terjedjenek megakadályozni. Globális végrehajtó partnereinkkel párbeszédet folytatunk, a kedvezményezett országok és a regionális szervezetek részvételével, arról, hogy milyen prioritásokat kell előtérbe helyezni az élelmiszerválságok, illetve a konfliktusok esetében. megpróbálunk egy korai előrejelző rendszert létrehozni, a válságok alakulását nyomon követni, hotspotokat hozunk létre. Rövid és középtávon és megpróbáljuk a probléma gyökerét felfedni, és megpróbálunk gyorsan reagálni. Na, Nigéria esetében például mobilizáltunk nem csak társfinanszírozás, hanem a DCI finanszírozás keretén belül is több millió eurót. Ezzel az ellenálló képességet próbáltuk megerősíteni. Erről már sokat beszéltem, mert nagyon fontos, hogy például a mezőgazdasági termelést megerősítsük. Beszéltünk arról, hogy Nigéria olajtermelő ország, egy nagy felendülés után Azonban most már szükség van arra, hogy Nigéria a mezőgazdasági szektort előtérbe helyezze, mert már nem tudják megoldani a problémáikat az olajból. Átfogóbb megközelítésre van szükség tehát. Hogyan tudjuk a fellépéseinkben az ellenálló képességet megerősíteni? Először is megelőzésre van szükség olyan területeken, ahol katasztrófa alakulhat ki, olyan mezőgazdasági gyakorlatokat kell elterjeszteni, amelyek a klímaváltozásnak ellenállnak. Egyre több ugyanis az asszály ebben a régióban. Ezt nemzeti programokból és globális alapokból tudjuk finanszírozni. Például a vetőmagok tanúsítása és ezek hálózaton keresztül terjesztése lenne megoldás. Aztán fel kell készülni, ez a másik fontos lépés, egy valószínűen bekövetkezendő esemény előtt, például egy hurikán vagy egy szárazság előtt. Aztán a sokszínűsítés, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés sokszínűsítése nagyon fontos, az infrastruktúra megerősítése, az ellenálló képesség létrehozása olyan területeken, ahol addig még nem figyeltek oda rá az illető országban. Kenyát említették már az előttem szólók, ott világos mezőgazdasági vidékfejlesztési stratégia volt nemzeti finanszírozással. A területek, e két terület prioritási sorrendben való előre sorolásával kezdték és éppen ezért Kenya kevésbé néz szembe az éhénység kockázatával, mint azok az országok, akik ezt a munkát nem végezték el. Aztán hogyan tudunk még ellenálló képességet javítani? Nyílt konfliktusban például, mondjuk a Közép-Afrikai Köztársaságban egy kasszát hoztunk erre létre, aztán a, a katasztrófák után például Szomáliában, Burundiban, Maliban vagy Nigerben rugalmas szociális transferekre volt szükség, valamint eszközöket osztottunk ki, illetve vetőmagokat. Nigerben és Elefántcsontparton pedig hosszú távú intézkedéseket hoztunk a válságok után. Nagyon fontos az is, hogy rehabilitáljuk azokat a területeket, amikből meg tudják termelni az élelmiszert az ott lakók, ezzel tudjuk az ellenálló képességet javítani. Az ECO-val és a helyi ügynökségekkel együttműködve megpróbáljuk a globális jelentéset folyamatosan negyedévente napra készíteni, így egyre inkább a megelőzésre tudjuk helyezni a hangsúlyt, és arra, hogy politikai párbeszédet kezdeményezzünk annak érdekében, hogy az ellenálló képességet javítsuk a terepen, ahol ez lehetséges. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációkat. Enrique. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm mind a három előadónak akik ismertették velünk azt a drámai helyzetet, amelyet ebben a négy országban tapasztalnak meg jelenleg. És már jelezték azt is, hogy gyakorlatilag négy tökéletes vihar előtt állunk, négy olyan vihar előtt, amely több millió, sőt több tízmillió embert sodortak a túlélésüket veszélyeztető helyzetbe. 2011 óta, ahogyan elhangzott, nem kellett hivatalosan bejelenteni az éhínséget, azonban ez is tény, hogy az azt megelőző helyzet már önmagában is olyan válság, ami nagyon fontos méreteket öltött, több millió ember hagyta el lakóhelyét, nehezen jutott hozzá az élelmiszerhez, illetve olyan életkörülmények között kell élnie, amelyek elviselhetetlenek. Ami tény, ahogyan szintén elhangzott, amikor attól függ minden, hogy fog-e esni vagy sem, és ha elfogadjuk, hogy ez a rossz forgatókönyv, mert még ennél is lehet rosszabb, hogyha egyáltalán nem esik, akkor olyan helyzetet élünk meg, ahol hiányzik az ellenálló képessége ezeknek a zónáknak, ezeknek a térségeknek, hogy megelőzzék a vészhelyzeteket vagy válsághelyzetet, illetve szembenézenek azokkal. Itt ebben a szakbizottságban szavaztunk ma délelőtt a Fejlesztési Szakbizottság álláspontjáról, azon közleményről, amely a rezilienciára vonatkozik, az ellenálló képességre, annak érdekében, hogy ne függjenek ezek az országok a természeti jelenségektől a válsághelyzetek kezelésében. De mind a három hozzászólásból, ami még világosabbá vált az az, hogy az az elem, amelynek következtében ez a válság kialakult, ez egy emberi ok. Ember okozta katasztrófáról beszélünk. Nem arról van szó, hogy most idén eljött a ninyó, és asszály alakult ki, hanem olyan országokról beszélünk, ahol már több éve fegyveres konfliktusokat élnek meg, aminek következtében az emberek elhagyják lakóhelyüket, nem lehet gazdasági tevékenységet folytatni, és lábbal tiporják az emberi jogokat. És eznek eredményeként pedig el kell gondolkoznunk azon, hogy ha nagyobb pénzügyi erőfeszítést teszünk Nagyobb erőfeszítést kell tennünk a politikai közvetítésben és a politikai párbeszédben annak érdekében, hogy enyhítsük azokat a konfliktusokat, azokat a fegyveres konfliktusokat, amelyek ott zajlanak, és hogy elérjük, hogy a humanitárius hozzáférést biztosítsuk ezekhez a konfliktusos zónákhoz. Tehát, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a konfliktus csökkentéséhez, és hogyan biztosítsuk, hogy a konfliktus a térségekbe eljut a segítség, szerintem ezek gyakorlatilag politikai intézkedések. Ezek nem olyan intézkedések, amelyekhez gazdasági vagy pénzügyi forrásokra van szükség, hanem alapvetően politikai intézkedésekről, amelyeket az Európai Uniónak kell kidolgoznia, illetve az Európai Uniós országok közül azok, amelyeknek valamiért van mondani valójuk, vagy hajlandóak közvetíteni ezekkel az országokkal, amelyekben kialakult ez a válsághelyzet. Végezetül pedig két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy elhangzott, hogy az a konferencia, amelyet jelenleg Genfben tartanak, az Európai Bizottság, illetve Stylianidis biztos nagyobb összegű támogatást fog ígérni. Szeretném tudni, hogy a többi donor mit fog tenni, van erről információnk, illetve van-e valamilyen kilátás arra, hogy komolyan fokozzák a pénzügyi hozzájárulást annak érdekében, hogy ezeket a konfliktusokat megoldjuk vagy kezeljük. Illetve, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy 7 vagy 8 ország van az Európai Unióból, amelyek reagáltak azokra a kötelezettségvállalásokra, amelyeket maguk tettek. És a kérdés az, hogy valamilyen módon ebben a szakbizottságban nem tudnánk-e valamilyen kezdeményezést tenni. Kérdés, már intéztünk, ezt tudom, a korábbi plenáris üléseken, de kérdés az, hogy nem lehetne megkövetelni az Európai Uniós tagországoktól, amelyek valamikor azt ígérték, hogy finanszírozási forrásokkal járulnak hozzá e válság enyhítéséhez, hogy valóban teljesítsék ezeket a kötelezettségvállalásokat. Nem akarok azokról az országokról konkrétan beszélni, de az említett országok között nincs ott, az enyém, a hazám, Spanyolország, az eurozóna negyedik legnagyobb gazdasága, és kormányunk valószínűleg akár hatékonyabban is hozzájárulhatna annak enyhítéséhez, illetve az ilyen válsághelyzet enyhítéséhez. Köszönöm. Um, köszönöm szépen. Maria kapszót. Dank, Köszönöm szépen. Köszönöm a valóban nagyon jó, hasznos tájékoztatást. A DJ Econak szeretném mindenek előtt megköszönni, hogy ilyen gyorsan reagáltak, ilyen gyorsan megtörténtek a kifizetések. Megvárom, amíg felvette a fejhallgatót. A DJ Eco-nak szeretnék tehát köszönetet mondani, hogy a valóban rettenetes éhínség válság kapcsán ilyen gyorsan megtörténtek a kifizetések. Jó azt látni, hogy a humanitárius segélyre itt Európában tényleg hagyatkozhatunk. Az Afrika szarvánál és a Száhel övezetben tapasztalt éhínségek sajnos visszatérő jelenségnek tekinthetők és miközben mi ismét segítséget adunk, nagyon fontos humanitárius segítséget. Európának meg kell próbálnia megtalálni az okokat, hogy miért alakul ki újra és újra ilyen élelmiszerválság. Nyilván egyetértünk mi, akik itt ülünk, hogy nem csak természeti katasztrófákról van szó, persze van El Niño, de az igazi ok nem a természeti katasztrófákban rejlik, hanem a politikai katasztrófában. Ezek emberek által okozott válságok és okok. Szomáliában, Dél-Szudánban, a hatalmon lévők korruptak, korrupt kormányok nem törődnek azzal, hogy mi történik a lakosságukkal. Etiópia tulajdonképpen potenciálisan termékeny termőfölddel rendelkezik, és mégis nincsen demokrácia az országban. Abból indulhatnak ki a hatalma lévők, hogy sose vonják őket felelősségre, hogy majd a nemzetközi közösség úgyis segít, és ők megengedhetik magunknak azt, hogy hagyják éhezni a lakosságukat nem a mezőgazdaságot fejlesztik, hanem elhanyagolják a mezőgazdaságot, ahol pedig meg lehetne termelni a szükséges élelmiszert. Azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság a mezőgazdaság területén megvalósuló együttműködéssel elégedette. Mindent megtesznek, amire szükség van ahhoz, hogy eljussanak az emberekhez, hogy tudjanak elég élelmiszert biztosítani a lakosság számára. Egyáltalán ez az együttműködés hogyan működik, hogyan tudna a bizottság kicsit nyomást gyakorolni az országokra, hogy évek múlva megint a következő éhínség katasztrofa során, ami már előre látható, ne kerüljünk ugyanebbe a helyzetbe. A politikai helyzetet leírtuk, de mi a helyzet, és ezzel kapcsolatos ellenálló képességet. De mi a helyzet az, azzal, hogy a lakosság például agrár-ökológiai módszereket alkalmaz-e, hogy saját maguk is képesek-e e, az e, saját ellenálló képességüket javítani, hogy nem csak ilyen nagy ipari módszereket alkalmaznak a mezőgazdasági termelésben. Minci úr, az is érdekelne, hogy ön mennyire reálisnak tartja azt, hogy az agrifej sikeresen tud-e működni ebben a régióban? Az agrifej hogyan tud segíteni az éhénységek megakadályozásában, vagy esetleg éppen az a helyzet, hogy ezek a teljesen kudarcos politikát követő hatalmon levőket támogatja végül is az agrifej. Az EU ezeket az országokat a migráció szempontjából tranzit vagy származási országnak tekinti, függetlenül attól, hogy az országban demokrácia van, vagy, vagy diktatórikus rendszer, és a, kapják mindenképpen a támogatást az EU-tól, különösen a Juncker féle beruházási terve keretében. Itt megint csak a mezőgazdaság számára nyitottak egy finanszírozási ablakot, ez az az előbb említett Agrifej egy olyan ország, mint amilyen Szudán. Itt például tényleg vannak magánberuházók a mezőgazdaságban, vagy pedig ott is az a helyzet, hogy ez a támogatás tulajdonképpen a hatalmon lévőknek adott támogatás. Egyébként tudjuk, az új eh, élelmezés biztonsági szövetség eh, kapján, kapcsán, hogy a eh, beruházók, a befektetők igazából nem a kis vállalkozásokat segítik, hanem igazából a nagy haszonévezők megint a nagy koncernek. Érdekelne, hogy ön hogyan látja ezt a hely, helyzetet. Egyébként az új szövetségen belül már két oldalú megbeszéléseket is folytattunk önnel, és ön írásos tájékoztatás is ígért nekem, de ezeket ezt még sajnos nem kaptam meg. Én szerettem volna további tájékoztatást kapni arról, hogy ezen programok hatására milyen és milyen minőségű munkahelyeket sikerült létrehozni. Nagyon örülnék, hogyha még öntől megkapnám ezt az írásos anyagot. Köszönöm szépen, elég hosszú kérdéseket hallottunk sok témakörben, tehát valóban a hosszú távú ellenálló képesség, reziliencia kapcsán ezekről a kérdésekről beszélnünk kell. Nem Norbert, hanem először Joachim Zeller. Zeller. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Igazából emberek okozzák ezeket a válságokat. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, mit tegyünk. Természetesen kell segíteni, természetesen növelni kell a segítséget, a támogatást. Ezt szerintem az Európai Unió nagyon jól meg is teszi. A kérdésem Nigériára vonatkozik, ugyanis a négy itt említett ország közül Nigéria szerintem egy kicsit más, mint a, az a három ország, ahol polgárháború van. A Boko Haram jelentőségét nem akarom csorbítani, de azért itt Nigériában történt már előrehaladás kormányváltásra került sor, és az új kormány szerintem nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Boko Haram tevékenységét korlátozza. A Joint Military Forces eh, a határövezetben, a csádi határ, eh, Kamerun, illetve Niger, eh, határvidéken és Észak-Kelet-Nigériában is aktív. Celler kollégával együtt ellátogat vitáztunk, illetve beszéltünk a Joint Military Forces, a közös katonai erők néhány munkatársával, és ők meggyőztek minket arról, hogy a Boko Haramot egyre inkább visszaszorítják, és már egyáltalán nem olyan hatékony, nem tudja annyira elnyomni olyan súlyos módszerekkel a lakosságot, mint korábban. A kérdésem tehát a következő. A nigériai helyzet lassan nem kezd el javulni, ellentétben Szomáliával, Jemennel és Dél-Szudánnal és politikailag hogyan lehet egy viszonylag gazdag országban a politikai felelősöket számoltatni Nigériában is nagyobb mértékben. Most akkor Joachim Zeller. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak és a tájékoztatást. Közvetlen tudok kapcsolódni ahhoz, amit kollégáim, az előttem szólók elmondtak. A helyzet ebben a négy országban, de tulajdonképpen az egész régióban politikai dimenziót öltött, és itt most már nem jutunk többre közhelyekkel a politikusokat kérdezzük, általában ilyen külső humanitáris akciókkal nem igazán tudunk segíteni az embereknek, hiszen sok olyan terület van, ahol olyan, ahol az emberek belső menekültek, vagy sokszor a határon át is el kellett menekülniük, és ezeket, ezekhez az emberekhez már el sem jutunk. Norbert Nigériát említette. Ott már a konfliktus lényege régen nem a Boko Haram, nagy reményeket fűztünk különböző elnökökhöz, kormányfőkhöz, részben teljesültek is a remények, de a mostani vezető vagy beteg, vagy legalábbis hetek óta eltűnt, vagy kezelésre ment Londonba, és az a helyzet, hogy ezek a törzsek megtámadják már a termelőket, a földeken dolgozókat, nagyon sok az ilyen konfliktus. A kormány, illetve az állam az államban a felelősséget viselőket, hogyan lehet azért rávenni, hogy felvállalják a felelősséget. Dél-Szudánban a háborúban élnek ezek a hadurak, a warlordok, és elég jól élnek. Nairobi-ban és Jemenben is olyan háborús bűncselekményeket tapasztaltunk, amelyet szaudarábiai csapatok követnek el, de hát ugyanúgy, mint Dél-Szudánban, de itt is megvan a kettős mérce. A nemzetközi közösség és az ENSZ is, ha nem alakít ki határozottabb álláspontot, és az egyik oldalon megnevezik a vétkeseket, a másik oldalon mm, pedig, ahol már előre léptünk, és ahol lettek volna a lehetőségeink, ezt nem tettük meg. Pedig a szörnyűségekért felelős személyeket személyesen is felelősségre tudtuk volna már vonni, mert amíg ez nem történik meg, addig nem sok minden fog változni. Volt lehetőségem, eh, ellátogattam egyik másik itt említett országba, és hogyha ott eh, többé-kevésbé rendezett eh, politikai és igazgatási viszonyok lennének, akkor a mostani lakosság kétszeresét is el tudnák látni élelemmel hogyha korszerű módszereket is megtanítunk, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a fölösleget hogyan tudják megfelelően tárolni, vagy támogatást tudunk adni, hogy ne következzen be az, hogy esetleg a termés fele is, is egy nagyon nagy jó évben a nagy termés fele esetleg elrohad, és azután jönnek a szűkösebb évek, amikor nincs elég élelmiszer, ez már bibliai dimenziókat ölt, hogyha a hét szű és a hét bő esztendő Józsefi dimenziójára gondolunk. Itt ha akihez el tudunk érni, annak persze segíteni kell, de ne legyenek illúzióink a tekintetben, hogy az eddigi alkalmazott eszközökkel a szinte az egész Szahel övezetet és az arab félsziget déli részét sújtó nyomorúságos helyzetet meg tudjuk oldani. Itt egész más eszközökre lenne szó, külpolitikára is szükség van, és nem csak az Európai Unió részéről, hanem nekünk kellene kezdeményezni, hogy az, e- vagy az ENSZ-et is felszólítani, hogy ne csak aggájának adjon hangot, hanem cselekedjen. December ben benyújtanak végre a biztonsági tanácsban egy kér, kérvényt, egy indítványt, hogy álljon le Dél-Szudánba irányuló összes fegyverexport, és hogyha ezt az indít, ez az indítvány nem fogadják el többséggel, akkor a nemzetközi közösséget is nagy felelősség telheri mindazért, ami történik. Időnként már tudjuk, hogy honnan származnak ezek a fegyverek, olyan országoktól, amelyek nagyon sok kelet-európai országok, amelyek nagyon sok EU támogatást kapnak, fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan tudjuk talán jobban felelősségre venni őket, mint eddig. Köszönöm szépen, Anneli kapszót. Celer úra reagálva, van-e bármilyen javaslat az önök részéről arra vonatkozónak, hogy az Európai Parlament hol és hogyan tudna fellépni ebben a sürgősségi helyzetben? a különböző politikai területek kereszteződésében. Kereskedelmi politikát említhetnénk például, kutatásukban milyen eredményekre jutottak, hol tudnánk segíteni támogatásban, vagy a világos jelek küldésében. Kíván-e bármelyik másik képviselő még kérdést feltenni? Ha nem, a ah, Cecily. Igen, parancsoljon. Molto interessante il... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a vita az alultápláltságról. Különösen, hogyha a négy felsorolt országra összpontosítunk. Felhívnám a figyelmüket egy pillanatra, a fő problémára is, ami az éhénységhez vezet, illetve a katasztrofális helyzethez, ami sok országban kialakult. Az egyik oldalon ott vannak a természeti katasztrófák. Természetesen erre politikai és gazdasági reakciót is kell adnunk, de ugyanakkor nézzünk meg még egy politikai problémát, amivel szembe kell néznünk gyakorlatilag az összes említett országban. Nincs politikai stabilitás ezekben az országokban. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első dolog, amin keményen kéne dolgozni, hogy legyenek olyan szakpolitikák, amelyek révén békét tudunk teremteni. Amikor ezekkel az országokkal dolgozunk, vagy megállapodásokat kötünk, ha nincs béke, akkor nem tudjuk, hogy az alapokból származó összegek eljutnak-e egyáltalán az emberekhez. Persze egy kis összeg eljuthat hozzájuk, de az alapoknak a nagy része a kormányzat zsebeiben köt ki. Úgyhogy nagyon keményen kell dolgoznunk azon, hogy olyan eljárásokat, olyan folyamatokat indítsunk be, amelyek békéhez vezetnek és a demokratikus struktúrák kialakulásához. Jemen, Szomália, Dél-Szudán, ezekről beszélünk. Sok ember Jemenből és Afrika szarváról Djiboutiba ba menekül. Úgyhogy bár ö, nem maradnak Jemenben, ugye Djiboutiba ba kerülnek, de ott sem oldódik meg a problémájuk. Meg kell próbálnunk a válság leküzdésében segíteni az állam gyakorlatilag nem is létezik, és ha létezik, akkor sem erős. Nincsenek olyan struktúrák, amelyeknek révén végre lehetne hajtani ezeken a helyszíneken reformokat. Van-e bármi olyan program, ami az intézményeket, a kormányzást meg tudná erősíteni? Ha mondjuk a közép-afrikai köztársaságot nézzük, itt is, ha nem tudjuk megerősíteni az államot, akkor mi más tehetünk? Azt se tudjuk, hogy kik lesznek a tárgyalófeleink, hogy kikhez küldjük az alapokat. És a végső pont, amiről beszélnék, az ellenálló képessége. Ez lehetővé teszi azt, hogy a helyi népességgel, a helyszínen, a terepen együttműködjünk. Decentralizált fejlesztési rendszerre van szükségünk, hogy közvetlenül az emberekkel tudjunk együttműködni. És így elkerülhetjük a központosított hatalommal való eh, kapcsolatteremtést. Mert hogyha ez a pénz a központi hatalmon megy át, az ő kezeiken, akkor gyakorlatilag a terepre már nem jut el. Úgyhogy érdemes lenne a különböző városokkal, régiókkal együttműködnünk decentralizált módon, és így közvetlenül lejuthatnánk a népességhez. A bevált gyakorlatokat is érdemes lenne megvizsgálni, amit már esetleg a helyiek kialakítottak maguknak. És végül, de nem utolsó sorban, hogyha lenne helyi vállalkozásokat támogató programunk, az nagyon hasznos lenne ezzel. Például a fiatalokat tudnánk támogatni. Olyan kezdeményezéseket tudnánk megerősíteni, amelyek alulról építkeznek, amit az emberek maguk találnak ki az informális gazdaságban főleg a nők és férfi, a fiatalok dolgoznak. Van kapacitásuk, de nincsenek meg a struktúrák, amik létrehoznák, hogy amik meg lehetővé tennék, hogy építsünk ezekre az alulról származó kezdeményezésekre. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Egy képviselővel kezdtük az ülést, és most már nagyon sokan vagyunk, olyan sokan, hogy lassan ki is szaladunk az időből, ezért lassan le kell zárnunk ezt a vitát most a válaszok következnek. 15 perces, hát majdnem órás késésben vagyunk, úgyhogy kérem az előadókat, hogy röviden válaszoljanak. A number of the Egy sor kérdés a humanitárius segítséggel és az országok hosszú távú támogatásával függött össze. Szeretném kihangsúlyozni azt, most az élelmiszerárakra gondolok, hogy a DEFCO-val szorosan együttműködtünk, 14 országot határoztunk meg a humanitárius segítségre szoruló országok köréből. A Jemennel kapcsolatos vállalásokról szólva, jelenleg zajlik ez a találkozó, így hogy még nincs áttekintésünk de biztos, hogy plusz felvállalásokkal fog végződni. Ez a találkozó, és nem csak az ECHO, hanem a DEFCO is majd fel fog ajánlani támogatásokat, bizonyos összegeket a válság enyhítése céljából. A következő kérdés a vállalások, és hogy mennyi pénzt költünk már el, és hogy ezt figyelemmel kísérjük-e. Az ODA támogatási összegek tegnap jelentek meg. A humanitárius támogatások összege nő, de bár az teljes összeg, támogatási összeg nő, ebben az itt említett négy országban csökken a támogatások összege, különösen Afrikában. Hát nem csak azt kérjük, hogy a pénz, az összeg nagyobb legyen, hanem megfelelően kell alokálni, hogy hol van a legnagyobb szükség ezekre a támogatásokra hogy mi történik Nigériában, illetve felmerült az, hogy ott nem javuló félben van-e a helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több az öngyilkos merénylet, és ez sokkoló. Nagyon fiatalok az elkövetők, már 7-8 éveseket is piacokra küldenek bombákkal, hogy robbantsák fel magukat, és mikor valakinek a közelébe ér a gyerek, akkor felrobbantja magát. A katonai kérdések, ugye, hogy mi történik a Boko Harammal. Nos, ez sokkal kiszámíthatatlanabb jelenleg, mint a múltban, úgyhogy ez is hogy egyre bonyolultabbá teszi a mi munkánkat, hogy hogyan tudunk segíteni ebben a régióban. A csádi térség is egyre bonyolultabbá válik. A politikai hatások és ez kapcsolódik már ahhoz a kérdéshez, hogy mit tud tenni a parlament ezekkel az országokkal kapcsolatban. Az AKP EU parlamenti közgyűlés kapcsán Láttuk azt, hogy a problémák abból is adódnak, hogy ezeket az országot bizonyos régiókat elhanyagoltunk. Elhanyagoltunk bizonyos kisebbségi csoportokat is, vagy bizonyos politikai szempontokra sem figyeltünk oda eléggé erre rá lehet mutatni. Sajnos, hogy ezt kell, hogy mondjam, de a parlamentnek ezzel jobban kellene foglalkoznia. Nigéria teljesen egyértelmű eset. Ha megnézzük, hogy milyenek a problémák, politikai kérdésekről van szó elsősorban. Egyetértek azzal, hogy a politikai stabilitás hiányzik, és erre kellene elsősorban fordítani a figyelmet. De az egyes országok más szakaszban vannak. Szomáliában pont új kormány van, az első lépéseket kezdik megtenni a jó irányba, de ez egy hosszú folyamat lesz, míg egy tényleg normalizálódik a politikai helyzet. Itt be is fejezem, hogy a kollégáimnak is maradjon idő. Köszönöm szépen. Elsősorban Hajbes asszony kérdésére válaszolok. Együttműködés a mezőgazdaságban, élelmiszer, biztonság. Nyilvánvaló, hogy más most a helyzet, mint akilai kontextusban, ma más helyzetben vagyunk. Olyan az architektúra, hogy a donorok teljesen mások, mint 7-10 évvel ezelőtt. Megpróbálunk továbbra is olyan programokat megvalósítani, amelyek a fejlesztés és támogatásunk középpontjába helyezik a mezőgazdaságnak és az élelmiszerbiztonságnak nyújtott támogatást, de vannak negatív járulékos hatások, hogyha az egyik országban kezdene is stabilizálódni a helyzet, de a másikban nem, és ez áthúzódik oda, akkor megint felborul a stabilitás, pedig az egész régióban szükség lenne biztosítani a stabilitást. Nem lehet élelmiszer biztonságot, mezőgazdasági biztonságot teremteni, a kereskedelem megkönnyítése, a regionális integráció, a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése nélkül, igen, holisztikus megközelítésre van szükség, horizontális megközelítésre, mert a helyzet komplexebb és bonyolultabb, mint hogy azt mondanánk, hogy csak természeti katasztrófák okozzák a sok bajt. A beruházásokra szükség van, nem csak az állami, hanem magánberuházásokra is, ezek nem zárják ki egymást. E, Hajbis asszony, és biztosítottam önt, megkapja az írásos válaszomat is a New Alliance-re vonatkozó kérdésével kapcsolatban amennyire lehet csak megpróbálunk magánvállalkozásokat is bevonni. A G7-ek, a Taurmina kezdeményezés május végén már kézzelfogható közelségbe kerül, és majd ezzel megyünk el Berlinbe, ahol a G20-ak német vezetéssel szintén megalkották a berlini kartát, hogyan tudjuk a vidéken lakó fiatalokat bevonni a különböző üzleti modellekbe, hogyan lehet ilyen típusú támogatásokat adni. Tehát a G7-ek, G20-ak, multilaterális megközelítés, ezeknek a révén próbáljuk a sokoldalú együttműködést erősíteni. Ahogyan tudja, sokat foglalkozunk a földekkel, hiszen a föld a stabilitás alapja, ezért a FAO-val is együttműködünk mikor majd megemlékezzünk az önkéntes iránymutatások megalkotásának 50. évfordulójáról. Októberben Rómában kerül majd erre sor. Láttunk azért sikertörténeteket is, ahol eh, van aktív eh, agrárpolitika, inkluzív eh, politika, és ez általában centralizált formában történik összeállnak a termelők, szövetkezetek, szervezeteket hoznak létre, és meg kell kapniuk a támogatást, de hogyha nincsen a felső szinten semmi, ami koordinálna, hogyha az Agrárminisztérium nak jó kapcsolata van a miniszter elnök hivatalhoz, illetve a pénzügyminisztériumhoz, az teljesen más struktúra, mint hogyha a pénzügyminisztérium egy decentralizált megközelítéssel működik, és az, ezek a sikertörténetek. Vannak is példák arra, hogy amikor aktív a politika, amikor a termelői szervezetek még ha csak embrionális formában is, de léteznek, akkor annak megvan az eredménye és megpróbálunk természetesen gender kérdésekkel is foglalkozni, az agrárpolitika és az élelmiszerellátás területén is. Köszönöm szépen, csak röviden szerettem volna szólni a támogatás hatékonyságáról. Ez a téma igen fontos mindenkinek, természetesen a donorországoknak is. És azt gondolom, hogy amit itt megpróbáltunk elérni a fejlesztési partnerekkel együtt, ezen új bizottság keretében, amelyet az en főtitkára, illetve mások hoztak létre. Máshol ez az, hogy az ilyen szűk keresztmetszeteket kezeljük, növeljük hatékonyságunkat, eredményességünket, és biztosítsuk, hogy az a pénz, amit megígérnek, és amelyre kötelezettséget vállalnak, az el is kerüljön az emberekhez. Említették néhányan például a magánszektor bevonását, ezt mi magunk is egyébként támogatjuk és kezdeményezünk. Ez azonban csak egyike azoknak a válaszreakcióknak, amelyeket igyekszünk megszervezni a donorokkal és más szereplőkkel. Hogyha megnézik például eh, a csád is olyan eh, pool fundokat, olyan csoportos finanszírozási alapokat hoz létre, amelynek segítségével többen is hozzá tudnak járulni ezekhez az erőfeszítésekhez, tehát erről megnyugtathatom önöket, vannak nagyon sok közös erőfeszítéseink. Elhangzott, hogy mit lehet tenni, és ezt már tesszük is. Néhány éve év óta látjuk az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalási indítványokat, illetve az önök tagállamai is nyomást gyakorolnak ezekre az országokra, tehát szüntessék be a konfliktust, tartsák tiszteletben a jogot, biztosítsák a támogatáshoz való hozzáférést. Illetve nagyon fontos, hogyha valaki el a lakóhelyére, eh, lakóhelyének elhagyására kényszerül, akkor milyen kézbe kerül az a föld, amelyet elhagyott, mi történik azzal? Még egy dolgot szeretnék elmondani, amikor a főtitkár a figyelmeztetést kiadta, akkor még elég korán volt, akkor még időben voltunk. 2011-ben, amikor Szomáliában kihirdettük az éhénységet, addigra már 200 ezeren meghaltak. Ezt most nem akarjuk most már egy negyedénél tartunk annak, amire szükség van, még mindig kérünk pénzt, nagyon nehéz ez, de szükségünk van rá. Az önök politikai támogatására van szükségünk, a gyakorlásukra, és ne felejtsük el, négy különböző országról van szó, ugyanazok a problémáik, de négy különböző ország ez, ezért nagyon eltérő módon kell hozzájuk fordulni sok olyan uniós tagország van, amely hajlandó segíteni ezekben a tárgyalásokban, számítunk ezekre az országokra, és önökre is intézményként, hogy folytassák ezeket az erőfeszítéseket. Köszönjük szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Nagyon szomorú ez a kép, és ezek a képek, amelyeket látunk, láttunk évekkel ezelőtt tévében, azokat újra látjuk, vannak ember okozta konfliktusok, vannak éghajlat okozta konfliktusok, illetve problémák. Köszönjük az önök munkáját, és ha van bármi, amit megtehetünk, hogyha segíten, segítségre van szükségük, valamilyen problémát meg tudunk oldani. Talán az AKC napirendjére is fel lehetne ez venni. Tehát hogyan lehetséges az, hogy Nigériában ez történik? Persze Boko Haram helyzete nagyon problémás és bonyolult, de tegyük fel ezt a napirendre szerintem. AKC ülés lesz nem sokára, júniusban, ugye? Júniusban. Kérdés az, hogy ott tudunk -e erről beszélgetni, nagyon fontos lenne. Igen, ezt már megtettük, de nagyon gyakran hangzik a válasz. Az érintett országokból a partnereink nagyon gyakran nem akarják ezt megbeszélni velünk, megtárgyalni velünk. De azt gondolom, hogy nagyon gyakran azt gondolják az emberek, hogyha azt mondjuk egy országra, hogy szegény, akkor az negatív dolog, de hát nem hunyhatunk szemet az ilyen helyzetek felett. Ugyanis ilyet még sosem láttunk korábban. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a meghívott hozzászólóinknak. It's gonna... No, it's a report back. It's fine. You get off. It Um, okay, colleagues, we can... Kollégák, eléggé késésben vagyunk. Kicsit átrendezzük itt az elnöki asztalt. Remélem, hogy itt maradnak azért velünk, mert nagyon-nagyon fontos témáról fogunk most beszélgetni. Okay, colleagues. Rendben, kollégák. Tehát akkor a 17-es napi rendi pontunk következik. Nagyon fontos ez, ugyanis itt egy tanulmányt készítettünk, illetve Jiménez Becerril asszony fog készíteni egy jelentést erről. Ennek témája pedig a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban. Nagyon sok partnerrel tartjuk a kapcsolatot sok országból, eljött az a pillanat, amikor a demokrácia terjedt, választásokat tartottak ezekben az országokban, ugyanakkor viszont az emberi jogokat most már nem tartják tiszteletben, a civil társadalmi szervezetek jogait nem tartják tiszteletben nagyon sok fejlődő országban. Teresa Jiménez Becerril lesz a jelentéstevőnk ezzel kapcsolatban, és a DROA szakbizottság, tehát az Emberi Jogi Bizottság az 51-es szabálynak megfelelően társult bizottság. Egy tanulmány készült, ez a folyamatnak tehát az első lépése. Megpróbáljuk feltárni a problémának a lényegét. Richard Young van itt velünk, aki a Carnegie Europe nál fő munkatárs, Karin Szóé az ACT Alliance-tól és Rosario Bento Pais a DG DEFCO-tól, ahol emberi jogokkal foglalkozik, illetve polgári szabadságjogokkal, és ott egységvezetőként tevékenykedik. Nekem ötkor el kell mennem egy ülésre, úgyhogy Vajrenen úr fogja átvenni, Úgyhogy megadom neki azt a lehetetlen feladatot, hogy időben befejezze az ülést. Délelőtt korábban fejeztük be, most meg fél órás késésben vagyunk, hát elnézését kérem, de biztosítok mindenkit afelől, hogy ez nagyon fontos téma, és időbe, időt kell ráfordítanunk. Young professzornak fogom megadni a szót először is, hogy szóljon erről a témáról. Köszönöm szépen. A jelentésem azzal foglalkozik, hogy a civil társadalomat sújtó korlátozások hogyan súlyosbodnak az egész világon, és hogyan reagál az EU erre a problémára, hogyan válik egyre intenzívebbé, ugyanis az Európai Unió új szakpolitikai kezdeményezéseket vezetett be, amelyel megpróbálja ezt a súlyosbodó problémát kezelni. Az volt a feladatom, hogy megpróbálja megvizsgálni, hogy az Európai Unió az elmúlt években milyen jó munkát végzett, hogyan lehet erre építeni, és az Európai Unió hogyan tudná élesíteni a reakcióját az egyre csökkenő mozgástérre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a jövőben az lesz a fő kihívás, hogy az emberi jogi közösséget, illetve a fejlesztési közösséget egymással együttműködésbe hozzuk, és a fejlesztési támogatási forrásokat közösen valósítsák meg annak érdekében, hogy a szűkülő mozgástér problémáját megoldják. Az a meglátás, hogy ez olyan probléma, ami valóban komolyan érinti az emberi jogi közösséget, az emberi jogi jogvédőket, és a jelentésem rámutat arra, hogy ez már nem érvényes, hanem inkább egy sokkal tágabb strukturális problémáról beszélünk, ami a civil társadalmat érinti, és főként a fejlesztési munkát meg is akadályozza a hatékony fejlesztési politikát, ezért az egyik fő érvem az az, hogy a fejlesztési közösségnek ezt a problémát be kell építenie abba, ahogyan a szakpolitikai reakcióit kidolgozza. A jelentésben tehát megvizsgáljuk, hogy milyen jó munka zajlott, hogyan javult a munka, fejlődött az elmúlt években, főként az emberi jogi jogvédők védelmét illetően, de um, az általánosan ismert Európai Uniós reakciókon túl, amelyekkel az Európai Unió igyekszik védeni az emberi jogi jogvédőket, megnézzük, hogy hogyan lehet többet tenni azért, hogy nagyobb rezilienciát, ellenálló képességet építsünk ki a civil társadalmi szervezetek között, annak érdekében, hogy ezeket a brutális korlátozásokat le tudják rázni magukról, és fokozatosan rátérünk majd a DCI-ra, a fejlesztési támogatásokra, annak érdekében, hogy inkább a társulási szabadságra, szólásszabadságra vonatkozó problémákkal foglalkozzunk, illetve a civil társadalom tevékenységét elősegítő környezet megteremtésére. Az Európai Unió elkezdte intenzívebbé tenni javítani, fejleszteni politikai reakcióját, és a világ szerte kormányok egyre brutálisabbak lettek azon taktikáikban, amelyekkel próbálják korlátozni a civil társadalmi szervezeteket. Jól lehet, az EU igyekszik többet tenni, és jobban, még mindig lemaradunk, hiszen strukturális szempontból romlik a helyzet világszerte, nem pedig javul. Az egyik kérdés, amelyet fel kell tennünk, az az, hogy bizonyos esetekben vajon az Európai Unió jogosan igyekezett a fejlesztés politikára, a fejlesztési célkitűzésekre összpontosítani. Ugyanakkor viszont előfordulhat-e, hogy a politikai célkitűzéseket, a politikai szerepvállalást figyelmen kívül hagyta-e, az ilyen szűkülő mozgástérrel kapcsolatos problémák terén. Etiópia, illetve Banglades helyzetét említeném meg, ahol az Európai Unió nagyon nehezen tud produktív hozzájárulni a fejlesztési tevékenységekhez. És hogyan tudunk, vagy mit tehetünk ez ellen? Az érvem az, hogy az Európai Uniónak el kell mozdulnia a, pro, a reaktív tevékenységből a proaktív tevékenységbe. Tehát egyre több erőforrást kell biztosítani arra, hogy az emberi jogi jogvédőket megvédjük, de még többre van szükség, hogy elébe menjünk a problémáknak, és segítsünk a civil társadalmi szervezeteket abban, hogy még a valóban súlyos problémákat meg tudják előzni. Ehhez nagyon érzékeny, kényes egyensúlyt kell kialakítani a szakpolitikák kidolgozásában, annak érdekében, hogy a fejlesztési együttműködés fennmaradjon, ugyanakkor viszont az egyes rezsimek narratíváját, narratívájával szembe kell menni, olyan országok esetében, ahol csak azok a civil társadalmi szervezetek maradhatnak fenn, amelyek a rezsim közeliek. Azt is meg kell néznünk, hogy milyen közvetett eh, feltételességi rendszert lehetne használni, akár produktív módon, és azt látjuk, hogy ez a probléma nem csupán néhány kiszámú emberi jogi jogvédőt érint, hanem a produktív fejlesztési projekteket is akadályozza. Az érvelésem a jelentésben az, hogy nem meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni. Természetesen nem szabad a rezsimekkel túlzottan konfrontálódni, hiszen az kockáztatja a fejlesztési együttműködést. És ami különösen fontos a fejlesztési szereplők számára, akik ott vannak a helyszínen, meg kell próbálni koalíciót kiépíteni, ugyanis csak akkor lehet fellépni a szűkülő mozgástérre, hogyha megpróbálnak a civil társadalmi szereplők, vállalkozások, politikai pártok bevonásával, egyéb aktivistákkal együttműködni ugyanis ez az egész társadalmat érinti, és nagyon fontos, hogy az egész társadalomat mozgósítsák a szűkülő mozgástérrel szemben. A jelentés végén pedig több mint 20 nagyon konkrét szakpolitikai ajánlást fogalmazunk meg. Sajnos nincs időm arra, hogy ezeket részletesen végigvegyem. Néhányat említenék. A jövőben például az egyik dolog, amire a nemzetközi közösségnek összpontosítania kell, az az, hogy különböző típusú civil társadalmi szervezeteket kell támogatnia, olyanokat, amelyek talán kevésbé elfogadható, eh, kevésbé, eh, kevésbé vannak kitéve azoknak a támadásoknak, mint amelyek a fejlesztési NGO-kat érintik. Néhány munka valamennyi munka zajlik már ezen a területen, ezt a jelentésben is említettem, de talán sokkal szisztematikusabban szervezett kezdeményezésre lenne szükség azért, hogy akár a polgári szerveződéseket, alacsonyabb szintű polgári szerveződéseket is előtérbe helyezzük. Végezetül pedig azt szeretném megemlíteni, hogy talán az EU más nemzetközi szereplőkkel együtt keményebben együtt kell dolgozzon egy olyan narratíván, ami inkább a fejlesztési fontosságát hangsúlyozza a szabad civil társadalomnak. Ez pedig a fenntartható fejlesztési célokhoz szorosabban kapcsolódik. Az, azok az országok, amelyek a civil társadalmi szereplőknek területet, teret biztosítanak, sokkal sikeresebbek a fejlesztési politikák végrehajtásában. Tehát nem csupán a nyugatbarát emberi jogi aktivisták számára hasznos, hanem ez a gazdasági, politikai célkitűzések érvényesítése szempontjából is nagyon fontos. Az Európai Unió a fejlesztés esetében sokkal hatékonyabb narratívát kell alkalmazon a szűkülő mozgástér kapcsolatában. Nagyon fontos tehát, hogy az országok teljes autonómiát biztosítsanak a civil társadalmi szervezetekhez, azért, hogy a fejlesztési célokat érvényesítsék. Köszönöm szépen, igen, elgondolkoztató, amit mondott, egy folyamatról van szó, nem csak egy ország listáról. Az általános tendenciát látjuk, olyan országokban is érvényesülni, amelyek nincsenek is ilyen messze tőlünk, és Brüsszelben is képviseltetik magukat. Kollégák íme a tanulmány, látható, olvasható. Karin Szoyer a következő előadónk az ACT szövetségnek a képviseletében. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen. A Concord és a Civil Society Europe, azaz az Európai Civil Társadalom nevű szervezet nevében is beszélek. A civil társadalom arról szól, hogy az emberek összejönnek és közös érdek köré szervezik magukat. Ez egy alapszabadság. Egy élénk civil társadalom építőköve a demokráciának, a békének és a társadalom jólétének is. Nagyon fontos az, hogy az emberek összejöjjenek ahhoz, hogy változtatások történjenek. Egy erős civil társadalom minden társadalmat megerősít, mert az emberek részt vehetnek, hozzájárulhatnak egymás jól létéhez, a diszkrimináció ellen felléphetnek, csak úgy, mint az egyenlőtlenség vagy a hatalommal való visszaélés ellen. Hogyha félnek attól, hogy elszámoltathatják elnyomják, kriminalizálják őket, az gyengíti a civil társadalom hatékonyságát. Különösen akkor történik ez, hogyha gazdasági vagy politikai érdekek ellenében akarják megvédeni az embereket. Azok az emberek, akik ellen strukturális diszkriminációt alkalmaznak, mint például a kisebbségek, általában nehezen tudnak hozzáférni a formális döntéshozatalhoz. A civil társadalom adhatja meg nekik a lehetőséget a részvételre. De hogyha ez a tér szűkül, akkor nehéz lesz nekik lehetőséget találni arra, hogy hallassák a hangukat. Például a női aktivisták esetében további fenyegetéshez vezet ez a szűkülés. Az eltűnésük, letartóztatásuk mellett akár szexuális visszaélésre vagy erőszakra is sor kerülhet. Nagyon gyakran előfordul, hogy bemocskolják a nőket, a női aktivistákat, mert úgy gondolják, hogy a konzervatív normákat nem tartják tiszteletben azzal kapcsolatban, hogy az adott társadalom szerint a nőknek hogyan kéne viselkednie. A nemzetközi közösségben az EU-nak komoly hangot kell, erős hangon kell felszólalnia. Sokat kell tenni azért is, hogy a polgári szabadságjogokat megerősítsük, és fellépjünk az ENSZ-ben és az ENSZ szerkezetén belül a magánszektor elszámoltathatóságáért. Például a 2030-as menetrend 16-os számú céljának a nagyobb prioritást adásával tudjuk ezt elérni. Nagyon fontos az is, hogy minden külpolitikai dimenzióban foglalkozunk a civil társadalom terének a megóvásával, kereskedelem, biztonság vagy migrációs politikákban is, de Oroszországban vagy Hondurasban nem tudunk fellépni a civil társadalom terének a szűkítése ellen. Különösen nem akkor, hogyha a tagállamokon belül is veszélybe kerül a civil társadalom tere. Mondjuk a magyar parlamentben, vagy és tárgyalnak a civil társadalmak, a civil szervezetek külföldi pénz kapásának a problémájáról, vagy nézzük meg azt, hogy Lengyelországban milyen fejlemények vannak. Ahelyett, hogy a civil társadalom terét csökkentenék, inkább a Civil Society Europe felméréseinek az eredményeire kéne odafigyelni. Nagyon aggasztó az, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság az Európai Parlamentben most egy olyan jelentéstervezetet tárgyal, ami a stratégiai kereskedelmi és biztonságpolitikai célkitűzések szempontjából kritikus fontosságú nem kormányzati szervezetek finanszírozását korlátozná. Ez támadás a nem kormányzati szervezetek ellen, és nagyon rossz jelet küld az Európai Parlament részéről. Youngs úrral együtt mi is úgy gondoljuk, hogy egy két sínes megközelítésre van szükség. Átfogó stratégiai iránymutatásokra van szükség az EU értékeire, elveire alapolva, ami minden EU-s fellépés szempontjából követendő, illetve konkrét akciókra van szükség az EU saját programjain belül. Fontos, hogy az Európai Unió fenntarts és megerősítse támogatását és elkötelezettségét az elnyomást elszenvedő szervezetek irányába. Például női szervezetek, LMBTI szervezetek, a szexuális és reproduktív jogokkal foglalkozó szervezetek, vallási kisebbségek, békeaktivisták, emberjogi aktivisták, szakszervezetek, környezetvédők, földjogokkal kapcsolatos aktivisták, vagy őslakos mozgalmak. Vannak az aktivizmusnak új és a hagyományosabb formái is, például szociális és humanitárius fellépők formájában. Rugalmas és megfelelő támogatásra van szükség, a civil társadalmi kezdeményezések támogatására, a kapacitásépítésre, közös tanulásra, kutatásra, koalícióépítésre, nyomon követésre. Így lehetne megoldani a civil társadalom megerősítését úgy, hogy hozzá tudjon járulni a civil társadalom a fejlődéshez a saját jogán és a saját területén. A Concord jelentése, miután kb. 400 civil társadalmi szervezettel konzultált világszerte, azt mutatja, hogy az EU-s delegációknak nagyon pozitív szerepe tud lenni abban, hogy struktúráik párbeszédet folytatnak a civil társadalommal partnerországokban, politikai, emberi jogi vagy fejlődési kérdésekben. De még mindig nagyon sokat lehet javítani ezen, és a civil társadalom úgy érzi, hogy az Európai Unió politikai ereje, valamint tagállamainak a politikai erejét jobban is ki lehetne használni arra, hogy megóvják és előmozdítsák a civil társadalom terét. És az Európai Unió politikai párbeszédének a partner kormányokkal mindez integráns részévé válhatna. Úgy gondoljuk emellett, hogy fontos a civil társadalom függetlenségének a megvédése, és az, hogy az úgynevezett gongók ne vegyék át ezeknek a szerepét. Azzal zárnám az eladásomat, hogy a magán és közbefektetések harmadik országokban szintén érdemesek arra, hogy megvizsgáljuk ezeket a civil társadalom szempontjából és az emberi jogi aktivisták szempontjából mert ezen térnek a csökkentése nem szabad, hogy oda vezessen, hogy visszacsapó hatással károsítjuk a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését. Az Európai Uniónak a politikai párbeszédben, a fenntartható fejlődésben, a segélyezésben oda kell erre figyelnie. Köszönöm szépen elnézést, hogy így siettettem, mondja az elnök asszony, de hát nagyon rövid az időnk. Rosario Vento Pais a következő előadónk, akit már nagyon jól ismerünk, hiszen a helyi önkormányzatok kapcsán már dolgoztunk vele együtt. Ő a bizottság civil társadalomról szóló jelentéséről fog ö, beszámolni. És most elnézést kérek, hogy el kell mennem, átadom az elnöklést a kollégámnak. Parancsoljon, önni a szó. Just, uh, just also to... Köszönöm szépen a bemutatást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Nagyon aktuális ez a jelentés, amit most megvitatunk a parlamentben, ugyanis a jelentésben szó van uh, arról, hogy uh, szűkül a tér a civil szervezetek számára a partnerországokban is. Három fő prioritásunk van. Az első a kedvezőbb környezet létrehozása a civil társadalom számára a partnerországokban. A második prioritásunk ebben a közleményben az az, hogy a civil társadalom észszerűen részt vehessen a programozásban, az EU-n belül, illetve a nemzetközi folyamatokban. Harmadik prioritás pedig, hogy javítsuk a civil társadalom kapacitását, hogy önállóan fellépő cselekvő szereplővé fejlődhessenek. Összességében a civil társadalom a kormányok és a fejlődés és a fejlesztés céljait szolgálja. A jelentésünk tehát nagyon jó időpontban készült el, kiegészíti a Carnegie jelentést is. Két vagy három szlájdot szeretnék bemutatni. Ennek alapján levonhatjuk a következtetéseket a négy év munkájáról. 2012-ben volt egy változtatás. A projekt alapú megközelítés helyett demokratik demokráciaépítés és kormányzati struktúrákat akartunk erősíteni a civil társadalomban. Ezen az ábrán látják, hogy az EU külső külkapcsolatok programján belül körülbelül 12 át az EU hivat, hivatalos fejlesztési támogatásának civileknek, civil szervezeteknek jutatta el. Körülbelül 2 milliárd euró per év volt ez az összeg. A civil szervezetek támogatása a fejlődő országokban egy olyan terület, ahol az EU a legnagyobb donor, tehát a helyi civileknek az EU adja a legtöbb támogatást, a világon pedig harmadikok vagyunk globálisan nézve az összes világ összes civil szervezetét. Nagyon jók ezek az ábrák, hogy szemléltessük, mennyire aktívak vagyunk. Néhány nagyon érdekes szám azt jelzi, hogy miközben az euró esik a világ népességének 7%-a, és a világ GDP-nek a 15%-a, a világon a hivatalos fejlesztési támogatásból 55% esik az EU-ra, és a fejlődő országban működő civilek az összes részére fizetett összes támogatás egyharmada érkezik az EU-ból. Ezen a táblán azt látják, hogy a helyi civil társadalom mennyi támogatást kap. Elsők vagyunk, az első ötön belül is. Eltekintve attól, hogy hosszú távú kapacitás építést szeretnénk elősegíteni a helyi civil szervezeteknél. A másik célunk az, hogy javítsuk a civil társadalom működésének a hatékonyságát, hogy jobban hozzá tudjanak járulni a fejlesztési célokhoz, a 2030-ig terjedő program megvalósításához helyi és európai civil szervezetek számára is fontos a építésére adott támogatás. A jelentésünk következő részében felsoroltuk a prioritásokat a tevékenységünkkel kapcsolatban, rövid, illetve hosszú távra bontva ezeket a prioritásokat. Rövid távon meg kell védeni az emberi jogi aktivistákat, biztosítani kell, hogy a legnehezebb helyzetben levő civilek továbbra is kapjanak támogatást. Hosszú távon biztosítani kell a jogi kereteket, erősíteni kell a civil társadalom ellenálló képességét, és támogatni kell a nemzetközi folyamatokat. Összefoglalva, mert tudom, hogy három-négy percet kaptam csak, és nem akarom ezt túllépni, megpróbálok vagyok, mert megpróbáltam egy rövid áttekintést adni a jelentésről, hogy mi történt 2012 óta. Az EU tehát nagyon komoly támogatója az egész világon a civil szervezeteknek, megpróbálunk konkrét cselekvéseket támogatni, hogy valóban fontos lépések történjenek helyben. Nagyon komplex persze a helyzet, ugye egyre inkább elfogy a levegő sok helyen a civil szervezetek körül, és a Carnegie jelentést és ebből a szempontból nagyon fontosnak tartjuk. Megtalálják a linket. Április 18-án múlt héten került elfogadás az jelentés, most már online módon is rendelkezésre áll, bárki elolvashatja. Köszönöm valamennyiüknek a kitűnő prezentációkat. Most a képviselőké a szó. Először természetesen a raportőrünk Teresa eh, Jiménez Becerril kap szót. Nagyon nehéz kiejteni a nevemet, értem én. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani Richard Young professzor úrnak ezért a tanulmányért, amelyet a DROA bizottság rendelt meg ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon sok éve dolgozom itt az Európai Parlamentben, a DROA szakbizottságban, és teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy közösen dolgozzunk a DEVE és a DROA szakbizottság, ugyanis tulajdonképpen, hogy azonosak a céljaink, és nagyon sok témával foglalkozunk. Sőt, asszonynak is szeretném megköszönni a hozzászólását. Vele is már tudtam más alkalommal is eszmét cserélni illetve Rosario Bento asszonynak is köszönöm a DEFCO részéről a jelenlétét, aki ezt a civil társadalmi jelentést ismertette velünk. Ezek a hozzászólások megmutatják számunkra, hogy mennyire fontos a civil társadalom munkája. Ez kulcsfontosságú egy ország fejlődése szempontjában, és nem csak a fejlődés szempontjában, hanem hogy a demokrácia és a politikai és polgári jogok minimumát tiszteletben tartsák. A civil társadalom képviselői azok, akik ott a helyszínen tevékenykednek ezekben az országokban, és szabadsággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a tevékenységüket kifejtsék annak érdekében, hogy ezek az országok politikai-gazdasági szempontból egyaránt fejlődni tudjanak. Egyetértek azzal is, hogy a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomást fel kell emlegetnünk a lehető legtöbbször, és ezért is nagyon fontos foglalkozni azzal, hogy a jelentés szerint, is mit lehet tenni azért, hogy megakadályozzuk a civil társadalmi szervezetek mozgásterének szűkülését. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhat ezen a területen, és ahogyan elmondtam már, egy olyan aktív politikát kell kidolgozni, amelyel védjük és megerősítjük a civil társadalmat ezekben az országokban. Gratulálok tehát az Európai Bizottság munkájáért. Több alkalommal volt már lehetőségem arra, hogy a külügyi szolgálat képviselőivel is beszéljek, és nagyon remélem, hogy együttesen a civil társadalmi szervezetek helyzetét tudjuk javítani a fejlődő országokban. A jelentéssel kapcsolatban az álláspontom a fejlesztés kontextusában vizsgálja civil társadalmi szervezetek szerepét, kiemelten fontosak ugyanis azért, hogy igazságosabb társadalmak jöjjenek létre ezekben az országokban, és azt gondolom, hogy erős civil társadalmi szervezetek nélkül a demokrácia is veszélybe kerül. Vannak olyan országok, ahol nagyon súlyos módon sértik a civil társadalom jogait, olyan országokban, ahol háború dúl például, vagy egyéb válság alakult ki, és nagyon fontos, hogy a civil társadalomnak kellő szabadságot kell biztosítani azért, hogy békésen tudja folytatni tevékenységét, a biztonság klímáját kell megteremteni tehát, ami gyakran nem így van és a jelentésemben erről, erre is szeretnék kitérni majd, hogy szabadságot és biztonságot nyújtsanak a civil társadalmi szervezetek részére és a külügyi szolgálatnak a tevékenységét is szeretném megemlíteni ezen a területen, illetve a delegációk és az Európai Unió misszióinak tevékenységét. Nagyon fontos, hogy az európai intézmények részéről támogassuk a kisebbségek és a kiszolgáltatott csoportok képviseletét. A civil társadalmi szervezeteknek nagyobb szerepet kell biztosítani a roadmap stratégiáinak végrehajtásában. És ahogyan elhangzott már, nagyon sok olyan ország van, ahol mindent megtesznek azért, hogy csökkentsék továbbra is a mozgás terét ezeknek a civil társadalmi szervezeteknek. Nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy ezt a szűkülést megakadályozzuk. Nagyon egyetértek a professzor úrral, amikor arról beszélt, hogy politikai szempontból nem számítunk. Nagy gazdasági donorok vagyunk, ugyanakkor viszont nem tudom miért, de nem ezt a gazdasági hatalmat, ezt a gazdasági befolyást nem tudjuk érvényesíteni. Libanonban voltam, és az a helyzet, hogy nagyon világos volt számomra, hogy a szíriai háborúval kapcsolatban például a hat ország, amelyet felemlegettek, hogy tárgyalni kell a helyzet megoldásáról, a hat ország között egyetlen Európai Uniós ország sem volt, vagy az Európai Unió. Tehát egy valódi politikai hatalomnak kell lennünk ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket. Tehát figyelembe veszem az elhangzottakat, Május közepe táján lesz majd elérhető a jelentésem szövege, a módosításokat pedig május 31-ig lehet beterjeszteni, a jelentés ismertetése pedig május 27-én lesz. Köszönöm szépen. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Hárman kértek szót. Maria Hojbuch az első. Parancsoljon. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak is a nagyon érdekes információkat. Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió elismerés érdemel az erőfeszítésekért, amelyekkel a civil szervezeteket támogatja. Itt hallottuk, hogy mi mindent tett meg az Európai Unió, és látjuk azt, hogy biztosítani kell a támogatási struktúrákat a civil szervezetek számára. De mégis aggódom, és kérdezem, hogy a demokráciai támogatása, a civil szervezetek támogatása még meddig marad prioritás a külügyi tevékenységünkben. A, úgy tűnik, hogy az európai külpolitikában most már inkább a belügyminisztereké a főszerep. Gyakran az a benyomásunk, hogy jelenleg már minden csak a migráció körül forog. Az együttműködés a partnerországokkal egyre inkább a háttérbe szorul, mindent háttérbe szorít a migráció kérdésköre, és az emberi jogok, a civil szervezetek támogatása egyre kevesebb figyelmet kap. Janssen azt mondja, ő is feltette a kérdést, ugye odafigyelünk-e arra, hogy kivel működünk együtt? Nagyon jogos ez a kérdés, mert hogyha a migrációra gondolunk, ha szeretnénk visszaszorítani a migrációt, akkor szudáni vagy eritreai diktátorokkal is együtt kell, hogy működjön az Európai Unió. De ez egy nagyon rövidlátó politika mert ezzel az együttműködéssel legitimáljuk azt, hogy az Európai Unió ezeknek a diktátoroknak az elnyomó tevékenységét szinte legitimálja, és azt, hogy ott folyamatosan sértik az, megsértik az emberi jogokat autoritér tekintélyelvű rezsimekkel működünk együtt, amelyek aktívan korlátozzák a civil szervezetek mozgás terét. Tulajdonképpen ezeknek a rendszereknek még semmilyen negatív következménnyel sem kell számolniuk. Nagyon jónak tartom azt, hogy um, kitér a jelentésben um, erre az előadó úr, a negatív következményeket eh, pedig eh, valahol mérni kellene tudni. A hatások eh, az európai biztonsági és kereskedelmi politikára, valamint a civil szervezetekre gyakorolt hatásokat mérni kellene tudnunk, és amikor a kondicionalitásról beszélünk, azok az országok, amelyek támogatják a civil társadalmat, több segítséget, fejlesztési támogatást kell, hogy kapjanak, tehát kvázi meg kell jutalmaznunk a, saját civil szervezeteiket segítő országokat. De az, hogy egyre inkább a migráció felé tolódik a hangsúly, hát kérdezem, hogy akkor a bizottság mennyire tartja fontosnak az emberi jogok kérdését. Mit csinálnak akkor, hogyha a migrációval kapcsolatos együttműködésnek az emberi jogokra nézve negatív hatásai vannak? Mit csinálunk itt az Európai Unióban? Tényleg simogatjuk ezeket az elnyomó országokat? vagy pedig továbbra is csak az számít, hogy elérjük, hogy a bevándorlók maradjanak ott ezekben az országokban. Végül szeretnék még valamire utalni. Ez valami nagyon aktuális dolog, amit Jánzen úr is kiemelt a jelentésében. Ez pedig a nem kormányzati szervek finanszírozása az EU költségvetésből a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság készített erről egy jelentést. Az EPP jelentés tervezete eh, tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Európai Parlament támadást intéz a eh, civil eh, társadalomra, a civil szervezetekre. Itt a DEVI szakbizottság véleményét egyáltalán nem vették figyelembe. Én örülök annak, hogy a e, jelentéstevő az őt ért masszív kritika miatt e, valóban belátta azt, hogy e, hát kérdéses alapokra épül fel ez a jelentés, és most látok esélyt arra, hogy alapvetően át fogja dolgozni a jelentéskészítője ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Frunculika úton elnézést kell kérnem. Nem láttam azt, hogy ön is szót kért. Ön kellett volna, hogy legyen az első. Still the... Nem, nem olyan fontos, semmi baj. De hát mégis a szocialisták és demokraták a második legnagyobb frakció a parlamentben. De akkor is nagy öröm egy hölgynek megadni a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! a szűkülő mozgástér probléma a civil társadalom esetében egyre súlyosbodik. A civil társadalom elleni globális fellépés elmélyült az utóbbi években. Számos kormány korlátozza a törvényeivel a civil társadalmi szervezetek működését, és egy sor kormányzat más formális-informális taktikát is alkalmaz ezen szervezetek kárára. A civil társadalom korlátozása intenzívebbé válik, nem csak a nem demokratikus, hanem sajnos a demokratikus országokban is, és az emberi jogi jogvédőket bizonyos kormányok akár le is gyilkolják. Rekord számokat értek el az ilyen jellegű gyilkosságok világszerte. Az Európai Uniónak meg kell erősítenie a stratégiáját, amivel fellép a szűkülő mozgástér ellen, és ennek a strukturális elemeit kell, hogy megvizsgáljuk ehhez. Ki kell egyensúlyozni a politikai és fejlesztési megközelítéseket, befogadóbb fellépéseket kell alkalmaznunk a civil társadalom megvélése, megvédése érdekében. Gondoljunk például az Oroszországban működő nem kormányzati szervezetekre. 2012 óta jelentős mértékben csökkent a működésterük, és ez negatív következményekhez vezet a szakszervezeti aktivisták működése szempontjából is. Ezek az autokrata és teokrata rezsimek jellemzőit. A nem kormányzati szervezetek mellett voltak olyan országok, ahol például a szakszervezeteket sem regisztrálhatták, vagy a kisebbségbe szoruló vallási kisebbségeket zaklatták. A civil társadalmi problémákkal foglalkozó minisztérium tovább erősítette az állami kontrollt ezen a területen. Az ellenzéki politikai pártok a szélre szorultak, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos volt megfogalmazni ezt a jelentést. Ez közös Európai Uniós végrehajtást lehetne lehetővé a harmadik országbeli emberi jogi jogvédők érdekében, ahol az emberi jogi jogvédők és a civil társadalom a helyi stratégiák miatt veszélybe kerültek. Az Európai Unió erre vonatkozó iránymutatásait meg kell erősítenünk, és végre kell hajtani, és biztosítanunk kell azt, hogy a védelemben nincsenek hiányosságok. Az Európai Uniós tagállamok delegációi is foglalkozzanak az emberi jogok, valamint az üzleti világ és az emberi jogok kérdéseivel Az emberi jogi jogvédők elleni fellépéseket például utazási korlátozással tudjuk szankcionálni. Tegyük meg! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, rendkívül fontos egy stratégiát kidolgozni, mivel tudjuk támogatni a civil társadalmat, az emberi jogi jogvédőket világszerte, hiszen ez egy nagyon fontos része a demokratikus rendszernek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még két hölgy szerepel a listámon, Cecil Kienge az első. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Amikor a címét néztem ennek a napirendi pontnak, a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban, és megnézem a jelenlegi helyzetet, ez mindenhol történik, ez a jelenség mindenhol, az Európai Unión belül is. Úgyhogy ideje elkezdenünk a komoly munkát ezen kérdéskörrel kapcsolatban. A demokrácia szempontjából kritikus fontosságú, hogy a civil társadalom mozgástere ne szűküljön. Ez azzal is összefügg, hogy egy ország demokratikusnak minősíthető-e, vagy nem. Gondoljunk csak Törökországra, vagy néhány Európai Uniós tagállamra, és most nem mondom meg, hogy melyikekre gondolok. Mechanizmusokra van szükség. Nagyon sok létező mechanizmus van, például politikai eszközök, amelyeket bevetnek az egyes kormányok annak érdekében, hogy a civil társadalom mozgásterét korlátozzák. és ezzel az emberi jogok védelmét is gyengítjük. Sok ö, civil társadalmi szereplő nem tudja elvégezni már a munkáját. Vannak erre újabb példák, például a legfrissebb az Magyarország, aki, amely egy komplet egyetemet bezárt. Másik nyelvből való tolmácsásban be akar záratni kapacitásépítésről beszéltünk, arról, hogy megerősítsük az embereknek a fellépését, a részvételét a demokráciában, de nagyon finom eszközöket lehet használni arra, hogy korlátozzuk a civil társadalom mozgásterét, és gyengítsük az munkájuk hatékonyságát. A civil társadalom kapcsolatban az ajánlásokban új típusú civil társadalmakra is történik utalás állampolgári mozgalmakról is beszélhetünk, olyan szervezetekről, amelyeket fiatalok erőforrás nélkül alakítanak meg, de bárhol fellépésekre kerülhet sor, és ezeket az új mozgalmakat valahogy jogi szempontból is el kell ismernünk. Nekik nehéz nagyon gyakran nehéz a tevékenységüket folytatni. Például vannak olyan csoportok, amelyek munkanélküli fiatalokból állnak, akik egy hetet törtenek az utcán, hogy megpróbáljanak nyomást gyakorolni, de akár az ő demonstrációhoz vagy véleménynyilvánításhoz való jogukat korlátozni próbálják. Nos, tehát a civil társadalomnak nagyon sok különböző aspektusa van, új formákat láthatunk kialakulni, és érdemes ezzel a témával foglalkozni, hogy megóvjuk az európai demokráciát. És mindennek van egy gazdasági oldala is. A kérdésem pedig az, hogy hogyan tudunk ezeknek a szervezeteknek segíteni. Például pénzügyi erőforrásokat a rendelkezésükre bocsátani. Az Ákácsi országokban, és mindjárt le is zárom a hozzászólásomat, jelen pillanatban a finanszírozási kérdésekről beszélünk hogyan tudjuk finanszírozni a politikai pártokat, de emellett kitértünk a civil társadalom finanszírozására is. Vannak olyan országok, amelyek nem akarják, hogy ez a finanszírozási forrás külföldről származzon, a saját országukon kívülről, mert azt gondolják, hogy a civil társadalom akkor átpolitizálódik, és nem marad semleges, hanem valaki másnak az érdekeit kezdi szolgálni a munkájával. Hogyan tud az Európai Unió fellépni ezekben az országokban, ahol már gazdasági szempontból is ilyen korlátozások vannak? Köszönöm a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök, az utolsó hozzászólunk Judit Sargentini. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi határozzuk meg a trendeket eh, a harmadik országok számára, hogy hogyan bánjanak a saját eh, civil szervezeteikkel, hogy mekkora mozgásteret eh, hagyjanak nekik. Amikor terrorista szervezetekkel kapcsolatos jogszabályokat alkotnak meg, könnyen visszaélnek ezzel, hogy emberi jogi jogvédőkre is kiterjesszék, úgymond, hogyha külföldről kapnak finanszírozást, akkor ezt összhangba hozzák terrorizmussal, és ez is összefügg a szűkülő mozgástérrel. Nagyon örülök annak, hogy a pódiumon ülő előadók és néhány képviselőtársam is felvetette a következő kérdést. Magyarországon születőben van egy törvény. Készült a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban egy jelentés egy néppárti kollega részéről, aki különleges kontrollt szeretne a civil szervezetekre nézve. Mi tudjuk, hogy a források értékelését sok sokkal jobban végzik el a civil szervezetek, amikor kétoldalú fejlesztési segélyekről van szó, akkor a civileknek adott pénzeket nagyon alaposan, korrektül értékelik, mutatják ki, ellentétben a kétoldalú egyezmények keretében folyosított pénzekkel ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy egy civil szervezet milyen célokat követ, és hogy annak alapján döntenénk el, hogy most finanszírozunk-e vagy sem, ha ez így lenne, akkor szűkülne a tér a vita számára a civil társadalomban, és sérülne a demokrácia. Nem tudom, hogy a múltban önök mit csináltak, kedves kollégák. Én egy fejlesztési területen dolgozó eh, civil szervezetnél dolgoztam, tehát eh, nem kormányzati szervnél. Nincs eh, élő demokrácia, élő, élénk civil társadalom nélkül, hiszen innen jönnek majd az új vezetők. Ez nálunk is így van, és a fejlődő országokban is. Erről pedig sokszor megfeledkezünk. Egy nyilvánvaló példa lehetne Dél-Afrika, ahol nagyon és jól tudom, hogy milyen küzdelmes évek után, az apartheid elleni küzdelem után alakult ki az, hogy fogjunk össze valamennyien de az ACND, a kiemelkedő politikai párt is be, e, utána, a hatalom, miután hatalomra került, e, már megpróbálta elfolytani a civilek hangját. Itt az Európai Unióban tehát nem lehet azt elfogadni, hogy ha mondjuk a TTIP ellen lép fel egy civil szervezet, ahogyan ez a e, Kokobú jelentésben előfordult, hogy akkor támogassuk nem szabad, hogy a fejlődő országok szervezeteinek nyújtott támogatást ilyen szempontok alapján ítéljük meg. A raport tőrünk figyelmét is felhívnám arra, hogy saját magunkkal is foglalkozzunk. Hogyha azt akarjuk, hogy a világon másút jó kormányzás legyen, ezt nem tehetjük meg jó, jó működő civil társadalom nélkül. Köszönöm szépen! minden képviselő kihasználta az időkeretét. Kérem a pódiumon ülő előadókat, hogy reagáljanak az elhangzottakra kettő percben. Janks úr, nagyon rövid leszek. Jiménez beszeri asszonynak mondom, hogy az igazi kihívás abban rejlik, hogy a gazdasági súlyát át tudja konvertálni politikai súlyá az Európai Unió. Itt persze hosszú távon gondolkozunk, de amikor vannak konkrét válságok közel-keleten és másút, lehet, hogy jobb diplomáciai választ kellene, hogy adjon az EU, jobban ki kellene tudni használni a gazdasági erejét. Persze elfogadom a jelentésből azt, hogy az EU nem szankcionálhatja az összes olyan rezsimet, amely korlátozza a civil szervezetek működését, mert akkor legalább 110-120 országot kellene büntetni. De az EU működtet fejlesztési projekteket, amelyeket akadályoznak a civil társadalmat korlátozó intézkedések itt eh, van a között, hogy egyrészt milyen finanszírozást, eh, forrásról biztosítunk, másrészt pedig milyen együttműködést szeretne az adott elnyomó rezsim. Ez eh, nagyon finom vagy indirekt formái a feltételek megszabásának, a kondicionalitásnak. Ezt lehet, hogy így finoman, de ezért kicsit proaktív módon lehetne erősíteni. Felmerült az a nagyon érzékeny kérdés, hogy a civil társadalmat korlátozó intézkedések tagállamokban is felelhetők. Nagyon dinamikus civil szervezetek hálózata működik a világon, akiknek van tapasztalat abban, hogy ezeket a restrikciókat hogyan lehet visszaszorítani, vagy fellépni ezzel. Maliban, Tunéziában, Elefántcsontparton a civil szervezetek nagyon sikeresen léptek fel az elnyomó törekvésekkel szemben, és itt az EU-ban mm, most meg kell tanulnunk tanulni a világ más részeiről hogyan tudjuk támogatni a civil társadalom nem hagyományos részét. Nos, a jelentésben is szó van arról, hogy a támogatás nem pénzügyi formáit is fel kell tárni, mert sokan nem akarják, hogy ilyen nagy finanszírozást, ilyen nagy összeget kapjanak civil szervezetek. Lehet, hogy az EU-nak fel kéne tárni, hogy milyen más innovatív formái lehetnek a támogatásnak, vagy nem feltétlenül pénzügyi és nem a hagyományosan domináns, visszanemtérítendő pénzügyi támogatás. Köszönöm szépen ez a kérdés, hogy hogyan lehetne a diplomáciai tevékenységet fokozni. Pontosan ez a dolog, amelyet magam is szerettem volna elmondani, de nem volt erre időm. És azt hiszem, ez nagyon fontos, illetve nem nagyon könnyű a kondicionalitás kérdéseit érvényesíteni, illetve végrehajtani. De azt gondoljuk, hogy nagyon gyakran halljuk a civil társadalom mozgásterével kapcsolatban, hogy az EU egyfajta csendes diplomáciát folytat, de úgy gondoljuk, hogy bizonyos körülmények között az Európai Uniónak sokkal hangosabban kellene képviselnie véleményét. és bizonyos szervezetek esetében pedig akár védelmező szerepet is betölthet. Ezért azt gondolom, hogy az EU ebben a diplomáciai megközelítésben, ebben a politikai párbeszédben fenn kell tartsa a civil társadalommal is a párbeszédet annak érdekében, hogy jól ismerje a civil társadalom helyzetét az adott országban, és biztosítsa, hogy ne történjenek meg a veszélyes lépések a civil társadalom számára. És ezt a projektet a civil társadalommal kéz a kézben kell megvalósítani. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy az Európai Uniós delegációk szintjén ez megvalósuljon a világ mm, szerte a civil társadalmi szervezetek vonatkozásában. Tudom, hogy ez nehéz, de mindenképpen a megelőzésre kellene összpontosítanunk nem csak proaktív, hanem megelőző tevékenységre olyan országokban, ahol a probléma még nem túl akut, de hosszú távon mégis jó eredményeket hozhat. Köszönöm szépen! Utolsó hozzászóló, nagyon szépen köszönöm. Három nagyon rövid megjegyzésem lenne az első. Szorosan kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amelyet a bizottsághoz intéztek közvetlenül a lehetséges konfliktus az emberi jogok, illetve a fejlesztési politika között. Az emberi jogok az Európai Uniónak az alapértékét jelentik, és a bizottság, mint a szerződések őrzője, mindenképpen azonnal fellép olyan eszközökkel, amelyeknél azt tapasztalja, hogy ezek az alapértékek veszélybe kerülhetnek. Például a 2014-2020-as időszakban is több milliárd eurót fordítunk arra, hogy az emberi jogi témákkal foglalkozunk, sőt, külön e, emberi jogi képviselő is van, illetve az emberi jogvédőkre egy külön program vonatkozik. Úgyhogy azt gondolom, hogy e, a szakpolitikánkkal koherensen járunk el az Európai Unión belül. A következő pont, amit szerettem volna megemlíteni, ez a finanszírozás kérdése. Természetesen van olyan finanszírozás, amelyet a civil társadalomra allokáltunk, és ez sokkal tágabb, mint az én saját programom, amely a helyi hatóságokra vonatkozik. Az egész civil társadalomra évente két milliárd eurót fordítunk. Nyilván sokkal többet is fel tudnánk használni, és ebben támogat is minket a parlament, aminek nagyon örülünk. A láthatóság, a jó gyakorlatok, láthatóvá tétele szerintem szintén olyan, amiben egyetértek, talán ez eh, egyelőre nem került megfelelően érvényesítése A jelentésben is ez elhangzott. Tehát ez lenne, illetve a harmadik pont az az, hogy a civil társadalmi helyi hatóságok programjában eh, roadmapek kidolgozását javasoltuk a partnerországok vonatkozásában, hogy feltérképezzük a civil társadalom helyzetét a partnerországokban. Nagyon sokat segítenek egyébként, 105 országról van szó, és segíthetnek abban, hogy az egyes partnerországokban nagyon konkrét kérdésekkel tudjunk foglalkozni. Köszönöm, Teresa, kérdezi az elnök, szeretnél-e hozzátenni még valamit? Nem, csak szerettem volna köszönetet mondani az előadóknak. A helyzet Köszönöm, hogy elmagyarázták a helyzetet, köszönöm a résztvevőknek is. Azt hiszem, hogy eh, mindannyian egy csónakba nevezünk, és megpróbálunk jó jelentést kidolgozni, amely tükrözi a valóságot, és nem azt mondanám, hogy a politikai pozíciókat próbáljunk megérvényesíteni, hanem inkább nézzük meg azt a munkát, amelyet a szervezetek, a helyszíni civil szervezetek végeznek, és próbáljunk meg nagyon fontos, nagyobb fontosságot, nagyobb szerepet adni nekik annak érdekében, hogy nagyobb befolyással rendelkezhessenek, és ne mindig csak a saját európai perspektívánkat nézzük. Köszönjük. Köszönöm, mondja az elnök. Ahogyan Teresa már elmondta, a módosítók beterjesztésének határideje május 31-e délelőtt 10 óra. Ezt a napi rendi pontot ezennel lezárjuk. Köszönöm mindenkinek. Most pedig két jelentéstervezetről fogunk beszélgetni Kubával kapcsolatban. Frank Engel a jelentés készítője. Közvetlenül önnek fogom megadni a szót, Engel úr, hogy a jelentéstervezeteket ismertesse. <laughs> Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Ez csak egy vélemény, úgyhogy tényleg rövid lehet a hozzászólásom. Rövid témáról van szó. Ez az eszköz nem csak a fejlesztésről szól, hanem szélesebb körű politikai párbeszédről és együttműködésről van szó az EU és Kuba között. Az első ilyen megállapodásra fog sor kerülni egyébként, a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, úgyhogy érdekessé teszi egyébként ez a tény a témánkat. Ennek jelentős része egyébként fejlesztési kérdésekre vonatkozik, ezért vont nódott be a mi szakbizottságunk is a folyamatba. A jelenlegi tervezési időszakban fejlesztés szempontból 50 millió eurót irányoztunk elő Kuba számára, három kulcsfontosságú területen, az egyik a fenntartható mezőgazdaság és élelmezés biztonság. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert nem elégséges a kubai élelmiszerellátás a lakosság szükségletének a kielégítéséhez. Ráadásul még ott vannak a turisták is. Egy másik fontos terület, ahol támogatjuk Kubát, az a legfontosabb természeti erőforrások jobb felhasználásának a támogatása a fenntartató fejlődés érdekében. Itt nyilván a megújuló energiatermelést célozzuk. Egy nagy projektről és egy sor kisebbről van szó, valamint a gazdaság és társadalmi modernizáció az egy átfogó cél, amire szintén költünk ebből az összegből. Az egyik téma, amire érdemes kitérni a jövőben, az az, hogy Kuba egyébként közepes jövedelmű ország, és annak is a felső kategóriájába tartozik, tehát alapjában véve a fejlesztési együttműködési eszközből való támogatásra nem jogosult, de ennek van egy rendkívüli záradéka, amelynek értelmében 2020-ig jogosult kétoldalú fejlesztési együttműködésre ez az ország. Remélem, hogy az új megállapodás keretében a folytatódó párbeszéd, hogyha hozzájárunk hozzá, amit egyébként én támogatnék, remélem, hogy el fogjuk fogadni, akkor javítani fogja a kapcsolatainkat Kubával. Még egy utolsó dolog, egy utolsó aspektus, a jogállamiság, alapjogi helyzet, politikai fejlemények a szigeten, és ennek kormányzati rendszere. Tudjuk, hogy a kormányzati rendszer jelen pillanatban még nem problematikus. Van egy olyan fejlemény az országban, hogy a kormányzatnak egy kicsit könnyített verzióját vegyék át. Ezt a folyamatot nyomon követi Kuba esetében az Európai Unió. az emberi jogi külön képviselője az Európai Uniónak szintén odafigyel a Szigetország fejleményeire. Nagyon fontos eleme lesz a politikai fejlemények értékelése a Kubával folytatott párbeszédnek az elkövetkezendő években. Úgy gondolom, hogy a külügyi szakbizottság, amely egyébként az ö, illetékes szakbizottság, azt javasolja, hogy járuljunk hozzá ehhez a megállapodáshoz, és én is ennek a jóváhagyását javaslom. Elnök, köszönöm szépen. Most csak egy hozzászólónk van, Enig Gerrero. Köszönöm szépen, a végén kezdeném. Azt ajánlom természetesen, hogy egyezünk bele, járuljunk hozzá, és támogassuk a külügyi szakbizottságot, illetve a parlament döntését, tehát hogy hagyjuk jóvá a Kubával kötendő új megállapodást. Ahogyan Engel úr is elmondta, bár a vélemény apró, egy rövid szöveg, ugyanakkor viszont Kubával kapcsolatban mégiscsak nagy változást jelent. Az Európai Unió több mint egy évtizeden keresztül olyan kapcsolatot ápolt Kubával, amely egyáltalán nem volt gyümölcsöző, tehát nem sikerült Kubát meggyőzni a szabadságjogok területéről, a társadalmi nyitottság lényegéről. Az Európai Unió és Kuba közötti kapcsolatokat megnehezítette, sőt, Barack Obama elnök volt az, aki gyakorlatilag az enyhülést elősegítette a Kubával való kapcsolatokba, de nem tudom, hogy a jelenlegi Trump elnök ezt az utat folytatja-e. Nagyon remélem, hogy nem fogja megváltoztatni ezt az álláspontbeli változást. Minden esetre azt gondolom, hogy vannak olyan aspektusok a fejlesztési együttműködés terén, amelyeket lehetne még javítani a jelentésben, illetve a véleményben, amelyhez módosítót fogok beterjeszteni, például, hogy nagyobb szerepet kapjon a nemek perspektívája, illetve a civil társadalom fejlesztéséhez ösztönzőket nyújtsunk. Úgy tűnik, hogy ha aláírnak egy megállapodást, akkor azonnal megkezdődik a politikai párbeszéd ahhoz, hogy közösen foglalkozzanak a fenntartható fejlesztési célok teljesítésével 2030-as évre vonatkozóan. Egy pontosítást is kell tennem, én ugyanis egyáltalán nem örülök annak a kifejezésnek, hogy Kubának piacgazdaság felé kell elmozdulnia. Én azt szeretném, hogyha e, szociális piacgazdaságot említenénk, ami valamilyen módon nagyobb gazdasági nyitottságot is tartalmaz, ugyanakkor viszont eh, sokkal inkább közszolgálati, szociális, az ország autonómiáját tiszteletben tartó szempontokat képvisel. Minden esetre azt gondolom, hogy a lényeg, hogy egyetértünk azzal, hogy a Fejlesztési Szakbizottság a véleményében hozzájáruljon ahhoz, hogy erősítsük meg a külügyi szakbizottságot, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Ezzel kapcsolatban természetesen frakcióm támogatja ezt. Okay, thank you. And then... Köszönöm szépen. Albio Guzmán asszony a következő. Yes. Köszönöm. Először is Szeretném elmondani, hogy természetesen támogatjuk ezt a megállapodást, ezt a párbeszédet az Európai Unió és Kuba között ugyanis. Úgy gondoljuk, hogy ez végül, végre véget vet annak, amit eh, Asznár elnök a maga idején eh, sajnálatos módon nehéz helyzetet alakított ki. Módosító indítványokkal fogunk majd élni, de szerettünk volna pár dolgot felvetni. Először is elmondanám, hogy a gazdasági válságot nem szabad megemlíteni anélkül, hogy az Egyesült Államok illegális blokádját meg nem említjük. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azt gondoljuk, hogy nem szabad a véleményben a meglévő társadalmi egyenlőtlenségekről beszélni, hogyha azt nem helyezzük Latin Amerika összefüggésébe. Az ENSZ szerint Kuba az emberi fejlettség szempontjából 68. helyen van, és vezeti a latin-amerikai országokat az emberi fejlődés és a társadalmi egyenlőség tekintetében. A társadalmi szempontból tíz legegyenlőtlenebb ország közül hat latin-amerikai ország, és Kuba nincs közöttük. Ezért azt gondolom, hogy megfelelő keretbe kell elhelyeznünk Kubát. Még eh, néhány példát is szeretnénk felvetni, megemlíteni azt a kiemelendő szerepet, amit eh, Kuba a dél-dél együttműködésben mutat, illetve a Haitivel, illetve vagy a Szaharával való szolidaritásokban. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy ez a vélemény olyan vélemény kell legyen, amely támogatja a megállapodást és a párbeszédet. Természetesen nem lehet megakasztanunk a folyamatokat, nem szabad olyan véleményt kidolgoznunk, amely kioktatja Kubát. És azt gondolom, hogy kevés dologban oktathatjuk ki Kubát az Európai Unió részéről. Nem ösztönözhetjük arra például, hogy a, amikor egész Latin Amerikában a legjobb oktatási és szociális rendszerrel rendelkezik, akkor megpróbáljuk arra ösztönözni, hogy javítsa a szociális ellátórendszerét. Nem szabad piacgazdasági útra állítanunk Kubát, hogyha ez a piacgazdaság olyan modell, amelyel az Európai Unióban nagyon sok országot szegénységbe taszítottunk, Spanyolországban például a gyermekszegénység 30%-ot ért el. Ezért azt gondolom, hogy szimmetrikus kapcsolatokra kell törekedni ebben a véleményben a párbeszédre. Szerintem az egyetlen jövője ennek a párbeszédnek az az, hogyha tiszteletben tartjuk a kubai népet, és természetesen, hogyha a kubai nép is tiszteli az európai népet. Nem szabad kioktatnunk Kubát, nem szabad semmit rájuk erőltetnünk. Természetesen Kuba is nagyon sokat mondhatna az Európai Uniós emberi jogokhoz, hogy hogyan bánunk mondjuk a migránsokkal vagy a menekültekkel itt az Európai Unióban. Ezért azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet és a szimmetrikus kapcsolatok keretében dolgoznánk ki ezt a véleményt. A módosító indítványainkat természetesen beterjesztjük, remélem, hogy ezeket majd figyelembe is veszik. Köszönöm szépen, mielőtt a második kört megkezdjük Enrikével. Beszerre asszony, az Árnye, Alde Árnyék előadója nevében pár szót szólnék. Néhány módosítót készít elő, emlékeztet az európai demokrácia jáért eszköz fontosságára, az alapjogok és az emberi jogok megerősítésére a civil társadalomra, és arra, hogy ezeket az eszközöket meg kell erősíteni a kívánt cél elérése érdekében. Ezzel összhangban fontos rámutatni a kubai civil társadalom alapvető szerepére, ami pozitív hatással lehet az egész ország politikai és gazdasági fejlődésére. Beszere asszony ilyen jellegű módosításokat fog benyújtani, most pedig Enrique másodszor. Szerettem volna rámutatni valamire, ami nyilvánvalóan nem ebbe a véleménybe kell bekerüljön, de szerintem a Fejlesztési Bizottság részéről ezt valamikor fel kell vetnünk, hogy milyen szerepet tölt be Kuba az AKC parlament, EU parlamenti közgyűlésben, ugyanis jelen pillanatban Kuba csak megfigyelőként van jelen, és azt gondolom, hogy ha az új kapcsolatainkat megerősítjük, akkor talán javasolhatnánk, hogy teljes jogú taggá váljon a parlamenti közgyűlésben. Thank you. Now I have a quiz. Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem. A külügyi szolgált képviselő, illetve a bizottság képviselői, ha jól tudom, jelen vannak a teremben. Séfer úr kívánna pár szót szólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát sok hozzáfűzni valóm nincsen, mert az AFED-ben már volt erről vita, azokat az érveket nem akarom most elismételni. Az egyetlen dolog, amit mondanék, szerintem ez a megállapodás ki tudja egészíteni és tovább tudja mozdítani az EU-s érdekeket Kubával kapcsolatban, latinamerikai kapcsolatainkat, illetve a kubai változásokat le tudja követni. Obama elnöksége alatt kezdődtek meg a tárgyalások. Sőt, mi két évvel korábban kezdtük, mint ő, de egyetérthetünk azzal, amit mondott, hogy az elkötelezettség az alapja a jövőbeli kapcsolatok építésének, és szerintem ez a kritikus fontosságú elköteleződés nagyon fontos, ezért üdvözlöm a szakbizottságban elhangzott véleményeket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm önnek. Az Európai Bizottság részéről Henriette Gér kíván-e hozzászólni? Igen, köszönöm, köszönöm szépen. Csak úgy, mint a külügyi szolgálat, mi is nagyon üdvözöljük ezt a jelentést, és azt a munkát, amit Engel úr végzett úgy gondoljuk, hogy pontosan abban az irányban halad, mint ahogy mi is gondolkozunk, és azt gondoljuk, hogy ez egy történelmi lehetőség, amit meg kell, hogy ragadjunk. A szociális és gazdasági reform folyamatban nagyon fontos, hogy társai legyünk Kubának, de ne oktassuk ki, ne prédikáljuk nekik, csak támogassuk a reform folyamatot. Tartsuk tiszteletbe a jogokat és a kubai nép véleményét. Úgyhogy e tekintetben a fejlesztés kérdésében ezzel az 50 milliós portfólióval tudunk dolgozni. Ez, ahogy Engel úr is mondta, több stratégiai területre lesz elköltve, valamint egy szakértő csere programot is létrehoztunk, amivel közvetlenül tudunk hatást gyakorolni a kubai új szakpolitikák és törvények meghozatalára. Ezzel a modernizációs aspektust tudjuk megerősíteni. A kubaiak nagyon szeretnék modernizálni országukat, de amit nem szeretnének, az az, hogy megmondjuk nekik, hogy mit csináljanak. Úgyhogy mi meg tudjuk kérdezni, hogy milyen területen, milyen típusú szakértelemre van szükségük, és addig ez jól működött. Folytatni tudjuk ezzel a megközelítéssel a munkát, valamint a fenntartható ö, energiatermelésre szolgáló üzemeknek az építését is támogatjuk. Az együttműködési programunkkal az elkötelezettségünket meg tudjuk erősíteni, és szektorális párbeszédet is szeretnénk kezdeményezni, például az energia területén. Ez mind fontos ahhoz, hogy új lehetőségeket találjunk. Még egyet hadd mondjak, pont tegnap láttam, hogy Kubában a legmagasabb az egész latin-amerikai karibi térségben itt van a legmagasabb adó kulcs, csak szerettem volna erre rámutatni. Még rámutatnék arra is, hogy a kubaiak új fejlődési, együttműködési törvényt készítenek elő, és reméljük azt, hogy ez az új EU-s megállapodás segíteni fog abban, hogy ennek az új törvénynek az elfogadását felgyorsítsuk. Ez modernizálni fogja, és elősegíti a fejlődési együttműködést velük, ezen túlmenően tematikus költségvetési sorokról is tárgyalunk velük, például a szociális területre vonatkozólag, és az is fontos, hogy a kubaiak egyetértettek azzal, hogy amikor ez a megállapodás hatályba lép, ezt intéz, ideiglenesen lehet majd alkalmazni, és ezután nemzeti programokat fognak kialakítani emberi jogi költségvetési sorokkal kiegészítve. Ezek apró lépéseknek tűnnek, de Kuba komplex kontextusában fontos lépések, és partnerként együttműködünk velük az EIB-vel együtt, amely megpróbál nagyon is fontos beruházási lehetőségeket biztosítani Kubának. Ez az 50 milliós forrás nagyon korlátozott, az igényeket nem tudja lefedni, ezért az EBB támogatására is szükség lesz. Ennyit szerettem volna hozzászólni ezen a ponton. Köszönöm szépen. Thank you. And Mr. Engel úr, you... Köszönöm szépen. Engel úr, kíván ismét egy kis összegzést adni igen, röviden köszönöm, hogy megadta ismét a szót, elnök úr. Spanyolul fogok beszélni talán, mert a kollégák ebben a mini vitában szintén spanyolul beszéltek. Hogyha valaki véleményt készít, az a probléma az, hogy a formai szabályok olyanok, hogy nem tudok elmondani a szövegben mindent, amit szerettünk volna, és ezért van az, hogy a módosítók rendszerén keresztül tudunk csak a téma lényegével foglalkozni. Én természetesen értékelem mindenki jó szándékát, és nagyon is rendelkezésre állok az együttműködésre, és remélem, hogy a szöveg végül nem csupán formai szempontból lesz jó és helyes, hanem a lényeget illetően szintén. Talán egy apróbb jelzést szerettem volna tenni Enrikének főként az utolsó témával kapcsolatban, amelyet felvetettél, az AKC együttműködés, ezek olyan dolgok, olyan témák, amelyekkel szerintem kockázatos lenne túlságosan meghosszabbítani ennek a rövid szövegnek a tartalmát. Nem tudom, hogy ezt ennek a véleménynek a keretében tudjuk, vagy érdemes megbeszélni. De én magam egyébként szeretném, hogyha megtennénk valamilyen formában, a megfelelő formátumban, vagy itt, vagy a közgyűlésen akár. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy az AKC intézményének jövője nem annyira biztosított. Ezért talán egy új formátumon is el kell gondolkoznunk, hogy a strukturális együttműködést meg tudjuk valósítani a csendes óceáni térséggel, illetve a karibi országokkal. Ugyanis két olyan régióról van szó, amelyekkel szerintem nem folytathatjuk a végtelenségig ugyanabban a keretben a kapcsolatunkat, mint Afrikával. Hogyha lenne valamilyen konkrét megállapodás a karibi régióval, szerintem ott Kubának nagyon fontos szerepet kellene biztosítanunk hiszen ez a karibi térség legnagyobb országa. Szóval ennyit szerettem volna mondani, és természetesen állok rendelkezésetekre. Várom a módosító indítványokat, és megpróbáljuk egy kicsit kibővíteni ezt a szöveget, amely jelenlegi formájában valóban nem egy sokat mondó szöveg, nem a rossz szándékom miatt, hanem formai megkötések miatt. Köszönöm. Okay, thank you. And, uh... Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje a véleménytervezethez. Április 26-a déli 12 óra, a szakbizottságban a módosítók benyújtásának határideje pedig május 31-11 óra. Következő napirendi pontunk a Fejlesztési Bizottság tényfeltáró útja Csádban. Februárban eh, a delegáció Joachim eh, Celler vezetésével ellátogatott Csádba. Hölvényi úr, Najzer úr és Szargentini asszony eh, voltak még a delegáció tagjai. Celler úr, öné a szó, számoljon be nekünk a delegáció útjáról. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy volt-e ideje az írásos beszámolót elolvasni illetve elosz szétosztani, eljutatni a kollégákhoz, mert ebben a jelentésben többet olvashatnak a részletekről. Én vezethettem ezt a tényfeltáró küldöttséget. Négy napig tartózkodtunk Csádban, három nap volt a hivatalos tartózkodás, és ezt kiegészítettük még egy nappal hogy a DJ Eco által Csádban, Jaminában finanszírozott projekteket is megtekinthessük, mert ezek nem voltak benne a programban. Sok partnerrel tudtunk tárgyalni, civil szervezetek képviselőivel. Csád kifelé nézve, vagy kívülről nézve úgy tűnik, mintha viszonylag stabil ország lenne egy nagyon nyugtalan régióban, a szakelővezet más országairól, illetve Közép-Afrika néhány országáról ma már többször beszéltünk, valamint az arab félsziget országairól is, de ez csak egy külső benyomás, mert hogyha megnézzük a, valóban a belső viszonyokat, tulajdonképpen 25 éve Idris Devidno elnök van hatalmon, elég nagy családjával, tucatnyi gyermekével, többször több feleségtől a Videjat klánt támogatja és ez az egész már egy kleptokrácia vonásait mutatja egyre inkább, és hát ugye ez a család egyre gazdagabb válik, ami feszültségeket okoz az országban. Ő maga egy katonai puccsal került hatalomra, hét évvel ezelőtt túlélt egy ellene irányuló pucsot, nem utolsó sorban azért, mert a Csádban állomásozó francia csapatoktól is kapott támogatást. Csád, ahogyan már a neve is elárulja, a csádi régió partján, a csádi tópartján található, ezt a területet terrorizálja a Boko Haram. A kormánytagokkal tárgyalva, amikor azt mondtuk, hogy például az egészségügyi oktatás területén is lehetne együttműködés, akkor ők mindig arra utaltak, hogy a terrorizmus elleni küzdelem a legfontosabb, ez a prioritás és erre kell pénzügyi támogatást adni, ahogyan a miniszterelnök mondta, meg kellene háromszorozni a költségvetési támogatást. A többi téma számára úgy tűnt, hogy nem volt igazából fontos. Ez természetesen azért egy kicsit elgondolkoztatott minket. Volt lehetőségünk arra is, hogy az ENSZ segítségével, az ENSZ humanitáris segélyprogramjának a segítségével a csárt körüli régióba is ellátogassunk. Az ott élő lakosság, amely még viszonylag jól tud élni saját munkája a mezőgazdaság révén, most attól szenved, hogy több mint százezer embernek kellett elhagynia ezt a Csád régiót, mert katonai műveletek terepévé vált ez a terület. Ezért nagyon sürgős lenne, ugye ma is már beszéltünk erről, egy ilyen reziliencia programra lenne szükség, hogy a helyi lakosság erősödjön, hiszen természetesen az erőforrások nem e, kielégítőek, nem elég a e, forrás mindenki számára, hogy az iskolákat, kórházakat is tudnánk támogatni. Aki ebben a régióban ellátogat, az látja, hogy szinte nincs közlekedés, nincs infrastruktúra, amivel el lehetne jutni eh, erre a területre viszonylag eh, könnyen. A segélyszervezetek ott vannak, működnek helyben, megpróbálják a legsúlyosabb eh, gondokat enyhíteni, a, hiszen nagyon nagy a szükség, de ahogyan mondtam, ez csak a jéghegy csúcsa. Másrészt reménykeltő az, hogy az ottani helybeli ősonos közösségek és az újonnan érkezettek együttműködnek az Európai Unió közvetítésével is. Új mezőgazdasági területeket vonnak művelés alá, hogy az élelmiszer ellátást saját erőből tudják biztosítani. Az egészségügy azonban továbbá is problematikus, ugyanúgy, mint az oktatás. Csádnak van még egy problémája. Csád és a közé, Csád sok állampolgára korábban a Közép-Afrikai Köztársaság állampolgára volt, két éve menekülniük kellett, mint egy 25 ezer embert érintett ez, neki kellett elhagyni a Közép-Afrikai Köztársaságot, és ők normál esetben Csád állampolgáraként minden joggal kellene, hogy rendelkezzenek, lakat, lakassanak, dolgozzanak Csádban, de mindez idáig még mindig a csádi kormányszervek és igazgatási adminisztratív szervek nem látták el őket a szükséges papírokkal, okmányokkal, ezért hát eléggé kiszolgáltatott, nyomorúságos helyzetben vannak prostitúció, korrupció, kábítószer, fogyasztás ennek a következménye, és itt egyértelmű, hogy az állam, az igazgatási szervek vallottak kudarcot. Csád jelentős segítséget kap a határok biztosításához. megint csak azt mondhatom, hogy ez jól hangzik, de ott helyben azért eh, ennek a negatív következményei is látszanak. A csádi határrendészet eh, lehetővé tette, hogy Kamerunban, Nigériában, tehát a szomszédos országokkal a határon speciális biztosi határbiztosítást létesítsenek. De kiderült, hogy a korábbi kishatárforgalom, elsősorban a nomád állattenyésztő lakosság számára ellehetetlenült, Miniguriban, Nigéria észak-keleti részén például működik a nagy élő állatpiac, ahova, ahol nem tudnak eljutni most már csádból, viszont a határon dolgozó határőrök számára nagyon jó új pénzügyi forrást jelent az, hogy megveszegetés ellenében átengednek embereket. A biztonsági erők, a rendőrök képzéséhez is adtunk pénzügyi támogatást, ezt is megtekintettük eh, ott helyben. Egy nagy eh, rendőri képzőközpontot hoztak létre, számos épületből, létesítményből áll ez a komplexum kész vannak az épületek, de igazából a képzés még nem kezdődhetett el. Ehhez szükség lenne egyfajta bázisra. A csádi rendőrtisztek panaszkodtak, hogy nincsenek lőállások, nincs semmi. Hát nehéz volt elmagyarázni nekünk, hogy az Európai Unió ilyent, tehát hegyvereket, lőállásokat nem tud finanszírozni, mert az nem humanitárius támsegély, hanem fegyverek lennének. Vannak azért más sikerek, kicsit sikerkudarc között mozog ez az ország. Jártunk egy kórházban, mentőállomáson, ahol alultáplált anyákat és az ő csecsemőiket látják el. Ezt is az EU finanszíroztam, tehát ide ellátogattunk. Hát ez csak száz ágy száz anya és csecsemője számára, ez csepp a tengerben, de hát persze azért minden segítség nagyon jó és ott megtudtuk, hogy sokszor nem az élelmiszerhez való hozzá nem jutás az oka az alultápláltságnak, hanem egyre inkább az, az újra erőre kapó mm, ilyen hagyományos népi módszerek, hogy a nők egyre inkább egyedül kell, hogy megszüljék a gyermeket, és már három hónappal a szülés előtt nem e, esznek a nők, hogy kisebb maradjon a, e, a, a, a születendő gyermek, és ezért nagyon gyakran komoly sérülésekkel születnek meg a gyermekek, már kezdettől fogva, tehát nagyon rossz esélyekkel indulnak ezek a csecsemők az életbe. Összességében az állam csád maga csődben van bár rendelkezik nyersanyagokkal, olajjal, gázzal, de egy két évvel ezelőtt megkötött szerződés, vagy már több évvel kötött szerződés az Exxon Mobile-lal, tulajdonképpen a csád, á, csád államot arra kötelezte, hogy előlegeket fizessen a majdani olajügyletből származó bevételekért, de akkor magasak voltak az árak, azóta mélybe zuhantak az árak, ezért most a Glencoe a Csád államtól azt követeli, hogy a különbséget a jelenlegi célzott bevételek, illetve a korábbi fizetések között kifizessék, azaz az államháztartás számára kvázi nincsenek olajbevételek, gyakorlatilag csődben van az állam, és az állam nem tudja ellátni a feladatait. Ezzel együtt, mint mondtam, hogyha a többi országban, a környező országokban is megvizsgáljuk a, az ottani helyzetet, hát Csád egyrészt természetesen kulcspozícióban van, a földrajzi helyzetéből adódóan, másrészt viszont egyre instabilabbá válik, és láttuk a környező országokban, amelyek sokkal kevésbé stabilak, mint amilyen csád volt, és ha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor a szakelővezetben tovább romlik a helyzet. Ezért mindenképpen szükség lenne arra, hogy egyrészt a helyzetet a csádban nagy figyelemmel kísérjük továbbra is, másrészt az ottani hatalmon lévőket, a kormányt, az államelnököt, a parlamenti eh, képviselőket, vagy a legionális vezetőket arra kellene kényszeríteni, hogy működjenek együtt az Európai Unióval a lakosság helyzetének a javítása érdekében. Szeretném még egyszer kiemelni, kihangsúlyozni azt, hogy az EU delegációval, különösen Gionét nagykövet asszonyjal, aki én egy példamutatónak neveznék, tehát nagyon jól bántak az EU delegációval, a nagykövet asszony egész napját arra szánta, hogy minket kísérjen, tájékoztatást adjon, ezt szerettem volna e helyütt külön kiemelni. Köszönöm. Köszönöm, Celler úr. Norbert, folytatnád? Te is tagja voltál a delegációnak. Igen, de úgy gondolom, hogy Joachim nagyon hosszasan beszélt. Csak egy technikai megjegyzésem lenne. Ugye egy plusz napot maradtunk, és nagyon értékes nap volt. Számomra mindig ugye kétséges, amikor két napig tartózkodik valahol egy ilyen tényfeltáró küldöttség. Meg kellene fontolnunk, hogy az ilyen tényfeltáró utak hosszát nem kellene megnövelni. Beszéltünk az éhínségről, erről a katasztrófáról Nigéria észak-keleti részén kapcsolatban, de hát Csádban ugyanez a helyzet. Évek óta több százezer embert üldözött el a Boko Haram. És most tulajdonképpen javult ezeknek az embereknek a helyzete, most, hogy táborokban élnek, nem akarnak visszatérni a hazájukban nem ott akarnak maradni ezekben a táborokban eh, mert eh, azon a területen, ahonnan eljöttek, elmenekültek, még sokkal rosszabb a helyzet. Eh, Akkor ezt a régió teljesen elhanyagolja, és sokkal több támogatást kell adni ennek a régiónak, hogy javuljon a helyzet. És ugyanez vonatkozik az ország elitjére is, amelyek csak a terrorizmus elleni küzdelemmel akarnak foglalkozni, és hát ezen keresztül a saját pénzügyi jólétükről gondoskodnak. Köszönöm szépen, Celler úr! Egy kicsit pontosítani kell valamit. Sokan azok közül, akik jelenleg, ugye, mint internally displaced person, belső fenekültek, ként élnek itt családban. Sokan visszatérnek, de hát ők halászok voltak, most pedig szántóföldi művelések kellene foglalkozniuk, ami hát azért más perspektívát nyújt számukra. A csád hadsereg katonai műveleti területté nyilvánítaná azt a területet, tehát visszatérnének sokan, hogyha a biztonsági helyzet javulna, és a korábbi életüket tudnák folytatni, mert ez nem történik meg, akkor meg kell tanulniuk az új körülmények között valamit csinálni, dolgozni, élni, ehhez nincsenek meg a kapacitások, ezt láttuk. És itt jön be a képbe, amit említettem, a reziliencia programok, fontos szerepe a helyi lakossággal, az ottani közösségekkel, és az újonnan odaérkezőkkel együtt kell megpróbálni stratégiákat kialakítani úgy tűnik, hogy igazából ez jól is működik, de hát nagy embertömegekről van szó, és egy hatalmas régióról, ahol hiányzik az infrastruktúra, úgyhogy itt egy nagyobb stratégiára, nagyobb támogatásra van szükség, mert itt a pontszerű segítséget valósítottunk meg eddig csak. A képviselők közül már nincsen további hozzászóló. Krisztina Barrios Fernández van itt az Európai Külügyi Szolgálat részéről. Kérdezném, hogy van-e valamilyen mondani valója számunkra. Jó napot kívánok! Igen, szerettük volna megerősíteni azt az üzenetet, amelyet azt a megközelítést, amely az Európai Unióban a Csátó térségével kapcsolatban alakult ki. gondolom, hogy nagyon időszerű volt ez a látogatás. Ugyanis az Európai Uniónak nagyon sok szakpolitikai területen, mint például biztonság, fejlesztési együttműködés, humanitárius segítségnyújtás területén is voltak nagyon komoly tevékenysége és az ENSZ biztonsági tanácsának látogatásával együtt. Ez nagyon is megerősíti a láthatóságot, illetve hangsúlyozza az Európai Unió szerepét. Ezért mindenképpen méltatjuk az Európai Parlament szerepét ebben a látogatásban. Ugyanakkor viszont az emberi jogokkal kapcsolatos nyilatkozat, amely a látogatást követte, illetve az a tágabb európai megközelítés Csáddal kapcsolatban, ez is méltatandó. Egy eh, helyi nyilatkozatot adtak ki ma, egyes eh, civil aktivisták önkényes letartóztatásával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez a misszió eh, tevékenységéből épül, illetve a civil társadalmi aktivisták kal kapcsolatos európai parlamenti tevékenységéből. Ne felejtsük el, hogy az Európai Uniónak kritikus politikai üzenetet kell továbbítani a csád számára a pénzügyi együttműködési fejlesztési támogatással egyetemben. Ezt fontosnak tartjuk mindannyian a régió vonatkozásában, nem csupán csádra vonatkozóan, hanem a csádi népre vonatkozóan. És azt gondolom, hogy ez is a látogatás fontosságát erősíti, és azzal összhangban áll. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság részéről Carla Montézi parancsoljon. Köszönöm szépen az egész szakbizottságnak, és gratulálni szeretnék a parlamenti küldöttség tagjainak. Rendkívül fontos munkát vég, megegyeztek egy kritikus fontosságú témában, a biztonság és a fejlesztés szempontjából. Az ország helyzete, a humanitárius helyzet, a gazdasági fejlődés, a biztonsági helyzet, a humanitárius katasztrófa, ami a Boko Haram miatt érinti ezt az országot, Nagyon fontos volt, hogy helyszínen is megvizsgálják a helyzetet, az egész Európai Unió és a tagállamok egy pénzügyi támogatási rendszert hozott létre, amely megpróbálja javítani a helyzetet. Ahogy a jelentéstevő is mondta, nagyon jelentős pénzügyi eszközt bocsátottunk a rendelkezésükre, amelyek a vidékfejlesztés, az élelmezési problémákat próbálják kezelni azokat a problémákat, amelyek kapcsolódnak a struktúrális reformokhoz, amelyre rendkívül fontos szüksége van ennek az országnak. Hasonlóképpen fontos a biztonság kérdése is. Nyilvánvaló, és nem is lep meg bennünket, hogy a hatóságok mire helyezték a hangsúlyt a biztonság és a fejlesztés kérdéseire, illetve a biztonság területén kapott pénzügyi támogatásra. A nemzeti költségvetésben jelentős szerepet szállnak a biztonság javultásának, és az Európai Unió megerősítette a védelemre vonatkozó támogatását. Az emberi jogi és polgárjogi helyzet hogy bizonyára tudják, a biztosunk is a francia államtitkárral, Jean-Marie Legránnal ellátogatott ebbe az országba, és ők is hangsúlyozták az előbb elhangzottak fontosságát, azt a fontos, annak a fontosságát, hogy az alapjogokra az Európai Unió milyen komoly hangsúlyt helyez, hogy garantálni lehessen a vélemény nyilvánítás szabadságát, az önkéntes, önkényes letartóztatások milyen problematikusak számunkra. A biztos ismét elmondta, hogy az Európai Unió érti, hogy milyen gazdasági nehézségeknek és pénzügyi nehézségeknek a nyomán kell, hogy boldoguljon ez az ország, és ezért támogatásunkról biztosította a csádiakat, hogy a gazdasági és társadalmi válsággal, valamint a Boko Haram által jelentett fenyegetéssel fel tudják venni a küzdelmet. Hangsúlyozta azt is, hogy szükség van strukturális reformokra, különösen gazdasági, pénzügyi és adóügyi helyzetben szempontból azért, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legjobban ki tudják használni az országban. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a kormányzat, valamint a tisztességes választások lebonyolítása és olyan területek, amelyekre a bizotos úr ki hangsúlyt helyezett. A bizottság szempontjából ennyire szerettem volna kitérni. Rendkívül fontos problémákra mutatott rá a parlament küldöttsége is a látogatásuk nyomán. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam, hogy a delegáció jól tudta támogatni a küldöttség munkáját. Mi is együttműködtünk a delegációval, hogy a parlamenti missziónak a lehető legátfogóbb programot tudjuk biztosítani. A delegáció nagyon jól tudta tehát támogatni ezt a rendkívül fontos parlamenti delegációt, aminek a biztonság és az országok fejlesztése szempontjából globális jellegű problémák tekintetében is rendkívül nagy volt a jelentősége. Celler úr kívánja néhány szót szólni. Köszönöm szépen, mindent elmondtam. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálatnak, és az ECO főigazgatóságnak a segítségért. Csak ismételni tudom, amit Norbert mondott, két nap egy tényfeltáró küldöttségre, az kevés. Most a bizottság és a külügyi szolgálat segítségével, hogy négy napot tudtunk maradni, az tágította a horizontukat és még sok partnerrel így tudtunk beszélgetéseket folytatni. Ezt a jövőben is így kellene csinálni. A következtetések, amiket itt levontunk, hát igen, egyrészt nagyon nehéz, egy olyan regi, kormányal együttműködni, amely nem foglalkozik a saját népével, magára hagyja a lakosságot, és aztán úgy tesz, mintha demonstrálja a lakosság felé, hogy az Európai Unió őt támogatja. Ez egy bonyolult helyzet. Köszönöm szépen, és ezzel ezt a napirendi pontot is befejeztük. Nincs kérdésünk, nem érkeztek kérdések ehhez a ponthoz? Következő pont, egyebek, kíván-e valaki felvetni bármit is? Nem. Köszönöm. Következő ülésünk május 3-a délután 3 óra. Lezárom az ülést. Thank you very much. Just one participant.